Good afternoon everybody. Jó napot kívánok mindenkinek! Most már három óra elmúlt, úgyhogy kezdjük meg a munkánkat. Mindenki csak szeretettel üdvözlök. Abban a pillanatban, hogy mindenki helyet foglalt, nagyon szívesen meg is kezdem a munkát. Everybody seems to be with me. That's excellent. Nos, úgy tűnik, hogy mindenki itt van, úgyhogy akkor fogadjuk el a napi rendtervezetet, ez az első pontunk. A csendet beleegyezésnek veszem. A október 7-i ülésünk jegyzőkönyvét elfogadottnak vehetem-e? Igen, köszönöm szépen. Most pedig nagy örömmel köszöntök a Skót Parlamentből érkezett eh, delegációt. Köszöntöm a Skót Parlamentből érkezett delegációt. David Stewart vezeti ezt a delegációt. A képviselők és eh, kollégák köszöntik Önöket. Elnézést kérek a hangom miatt. Thank you, David. And I'm really happy, in despite of my voice. Tehát ugyan a hangomból ez nem érződik, de nagyon izgatott vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a mai napon és azt hiszem, meg is adom Davis Stewartnak a szót egy pillanatra, és kíváncsian hallom a beszámolójukat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők, először is szeretném megköszönni ezt a meghívást, és köszönöm szépen, hogy egy ilyen kiváló fogadáson vehettünk részt az ebédszünetben hivatalosan szeretném az Önök szakbizottságát is meghívni Edinboróban. Mi parlamentünkbe, a petíciós bizottságunkhoz a jövő évben nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha minél többen el tudnának jönni Önök közül. Én és a Skót Parlament Petíciós Bizottságának tagjai nagyon büszkék vagyunk a munkánkra, de az önök parlamentjére és az önök munkájára is nagyon büszkék vagyunk, és kíváncsian szeretnénk hallani, hogy milyen tevékenységet végeznek. Nagyon sok ember elidegenedett ugyanis a politikától, és a részvétel az tulajdonképpen csak egyfajta kis raktapasznak tűnik, amit a sebekre teszünk, de igazából a demokráciák mély és sajgó sebeivel semmit nem kezdünk. Miközben ez a részvételi hiány, a részvétel hiányának az úgymond járványával szemben nagyon jó megoldás lehetne, hogyha az állampolgárok a petíciós rendszerben jobban részt vennének. Elnök asszony, ha jól értettem, hogy megbeszéltük már, hogy tanuljunk a múltból, éljünk a mának, és reméljünk a jobb jövőben. Valóban tanulunk a múltból. Valóban fel kell, hogy vennünk a kapcsolatot azokkal az állampolgárokkal, akiket képviselünk az elmúlt években látható volt a Facebook, a Twitter, a Google és egyéb szociális hálózatok feltörekvése. És az, hogy az emberek mennyire aktívak ezeken a szociális hálózatokon, de közben a politikai témákban nem érdekeltek. Skóciában volt egy kivétel, most 85%-os volt a részvétel a legutóbbi népszavazáson. Az, amit tegnap tettünk, vagy a múltban tettünk, úgy látszik, hogy nem elegendő. Hogyan tudnánk és hogyan kellene felnépnünk Európában? Szerintem az Európai Parlament petíciós rendszerének modellje kiváló. Én azt szeretném látni, hogy minden 27 tagállamban meglegyen a petíciós, nemzeti petíciós rendszer. Skóciában például a helyi önkormányzatoknál mind-mind működik ilyen petíciós rendszer. Tehát az lenne jó, ha Európában is ez működne, mindegy, hogy valaki Bonnban, vagy Barcelonában, vagy Brüsszelben akik legyen ilyen lehetősége. A skót parlamentet négy alapelvre alapították, a hatalom megosztása, a hozzáférhetőség, a nyíltság és részvétel, az elszámoltathatóság és az esélyegyenlőség voltak ezek az elvek. A skót parlament petíciós rendszere pedig tükrözi ezeket az elveket, és ez az egyik mondja annak, hogy az állampolgárok közvetlenül befolyásolhatják a politikák eh, alakulását. A mi szakbizottságunk, petíciós bizottság, a Skót Parlament egyik állandó bizottságba. A bizottsága 1999-ben állították fel, eh, én már beszéltem az 1707-ben munkáját befejezett Skót Parlamentről, eh, és Második Dávid királyról, aki a 14. században hozott létre egy ilyen bizottságot, az ő nyomdokaikban járva végezzük a munkánkat. És a megfelelő lépéseket megtesszük, hogyha valaki petícióval fordul hozzánk. Természetesen nem kérhetnek semmit tőlünk az állampolgárok, amit nincs hatalmunkban megtenni. Ettől függetlenül a parlamentünk 15 éves működésében rengeteg téma merült fel, és kaptunk nagyon érdekes petíciókat is. Például volt olyan petíció, amely amely az egészségügyi rendszerektől kezdve a bűncselekmények áldozatáig szinte minden témát érint. A gyermekek szexuális kihasználás kizsákmányolásával kapcsolatos petícióval is nagyon aktívan foglalkozott a parlamentünk. parlamentünk de kaptunk olyan petíciót is, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon fontos lenne egy rák elleni küzdelmet célzó alapot létrehozni. Nagyon fontos az, hogy az állampolgárokat végigvezessük a folyamaton, és beszámoljunk nekik arról is, hogy mire számíthatnak. A Skót Parlament honnapja ezt a tájékoztatást megadja az állampolgároknak, megadja a szükséges információt a petíció megírásához, benyújtásához, például elmondjuk nekik, hogy személyes, kereskedelmi és egyéb ügyekben, amelyek, amelyekben egy bíróság dönthet, nem fordulhatnak a parlamenthez. A Skót parlament volt az első parlament a világon, amely bevezette ezt a petíciós rendszert 2004-ben és akkoriban ez nagyon nagy innovációnak, újításnak tűnt, a közvélemény nagyon érdeklődött, és a parlamentek szerte a világon hozzánk fordultak. Az elektronikus petíciók most már könnyítik az állampolgárok dolgát, az interneten is be lehet nyújtani a petíciókat. Ez a rendszer egyébként azt is lehetővé teszi, hogy egy témában beinduljon a közvita, és így az emberek egyre inkább érdekeltebbé váljanak. Néhány évvel ezelőtt még az Egyesült Királyság kormánya is felállított egy ilyen elektronikus petíciós honlapot. Az Egyesült Királyság kormánya úgy döntött, hogy bármilyen petíció, amely 100 ezer vagy több aláírást kap, megvitatásra kerül az alsóházban. A brit petíciós rendszertől eltérően a skót parlamentben nincsen ilyen korlátozás, tehát nem szabunk meg ilyen határt, elég a benyújtó aláírása egy aláírás. És a petíciós bizottság foglalkozik a témával, tehát teljesen mindegy, hogy százezer aláírója van egy témának vagy egy, érdemben foglalkozunk minden petícióval, és az azt jelenti, hogy minden állampolgár, aki benyújtja a petícióját a parlamenthez, valóban úgy érezheti, hogy befolyással van a folyamatok alakulására. Persze én nem mondom azt, elnök asszony, hogy a petíciók önmagukban át fogják alakítani a társadalmakat, és dinamikus, innovatív, pluralista társadalmakat alakítanak ki ezekből, azonban azt állítom, hogy ezek hozzájárulnak ezeknek a jobb működéséhez. Valóban segítik a kormányok elszámoltathatását, elszámoltatását és a közvélemény folyamatos részvételét és képviseletét. Az elmúlt 15 évben, amióta a parlamentünk működik, nagyon megváltozott az állampolgárok hozzáállása a politikához. És sokan látjuk ezt a szociális hálózatokon, az okostelefonokon és így tovább, hiszen most már nagyon könnyű az internethez hozzáférni, és a 15 évvel ezelőtti helyzethez képest hatalmasat változott a technológia. Ennek tudomásul vételeként most már egy új weboldalt indítottunk, és online módon is be lehet nyújtani petíciókat. Nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy ezt az új petíciós rendszert beindítsuk. A véleményem az, hogy az online petíciós rendszer továbbra is hozzájárul majd a demokráciához és ahhoz, hogy minél nagyobb közönsége lehessen az egyes petícióknak, sőt a földrajzi határokat is lebontsuk, tehát függetlenül attól, hogy valaki fizikailag hol tartózkodik, benyújthasson petíciót és csatlakozhasson egy petícióhoz. A modern digitális társadalom korában folyamatosan javítjuk a rendszerünket. A petíciós bizottságunk kutatást is rendelt azzal kapcsolatban, hogy hogyan gondolkodnak a petíciók benyújtói. Általában középosztálybeli fehér férfiak nyújtották be a petíciók legnagyobb részét, amikor ez a lehetőség először adódott. De azóta most már megváltozott a helyzet. Azt el kell ismernünk, hogy nagyon sok társadalmi csoport van, amely nem fordul a parlamenthez és nem vesz aktívan részt a politikai életben. Ez biztos így van más országokban is. Kiderült, hogy ha nagyon bonyolultak a folyamatok és túl bürokratikus az egész, akkor a sokakat elriaszt. Ezért egyszerűsítettük a folyamatokat, és a személyzetünk nagyon szívesen segít bárkinek, aki petíciót kíván benyújtani. Szeretnénk mindenkihez elérni, akik lehet, hogy esetleg önmaguktól nem fordulnának hozzánk a problémájukkal. Tehát igyekszünk az esetleges felhasználók igényeit kiszolgálni. Legyen szó iskolákról, közösségi központokról, bárhol mi jelen vagyunk, és tájékoztatunk mindenkit erről a lehetőségről, a parlament szerepéről, és arról, hogy milyen hatása van mindennek az emberek hétköznapi életére. Az is fontos, hogy beszéljünk az emberekkel az olyan petíciókról, amelyek az ő számukra fontosak nagyon fontos tehát a folyamatos párbeszéd az állampolgárokkal. Nagy megtisztelés, megtiszteltetés az, hogy ebben a petíciós szakbizottságban dolgozhatunk. És büszkén figyeljük azt is, hogyha az egyes petíciók valóban kihatottak az állampolgárok életére. Például a rákgyógyszerek bevezetése esetében és szolgáltatás esetében ez így nagyon fontos volt. A gyerekek és a terhes anyák helyzetét is sikerült javítani egy petíciónak az eredményeképpen, és így tovább. Tehát mondom, elnök asszony, a 14. századig nyúlnak Skóciában a petíciós rendszer gyökerei, és erre nagyon büszkék vagyunk. És ahogy említettem, ennek a régi rendszernek a nyomában járunk ma, hogy segítsük azokat az állampolgárokat, akiket a parlamentben képviselünk abban, hogy befolyásolhassák a politikai folyamatot. A petíciós rendszer lépést tudott tartani a modern társadalom igényeivel, de azt hiszem, hogy nem engedhetjük meg magunknak soha, hogy hátradőljünk, és úgy gondoljuk, hogy készen vagyunk a munkánkkal. Nem, a szegények, a meg, fosztottak, a nincs telenek, a kiszolgáltatottak mindig is ott lesznek, hogy segítséget nyújtsunk nekik. Remélem sikerült ízelítőt adnom azzal kapcsolatban, hogy mit is végzünk mi a hétköznapjaink során, és nagyon szívesen válaszolunk az önök kérdéseire. Stuart? Köszönöm szépen, Stuart úr. Köszönöm ezt a rendkívül érdekes kifejtést a petíciós bizottság munkájáról. Valóban lenyűgöző, hogy a 14. századik nyúlnak vissza a hagyományok. Nagyon sok mindent tanulhatunk önöktől, és gyakorlatilag erről szól az egész ülésünk, hogy a nemzeti parlamentektől és az Európai Parlament is tanuljon önöktől. Nagyon sok mindent kell még megvitatnunk, azt hiszem. Most pedig úgy tűnik, hogy ha a technika is készen áll, akkor megnézhetjük minden további nélkül a videót. Arra kérném önöket, hogy a fejhallgatókat is tegyük fel, hogy a hang megfelelő minőségű legyen. Oké. okay.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 to go out there and get it, get a petition out there. I think that's a very good movie, and I think... Azt hiszem, hogy ez egy kitűnő film. Nagyon nagyra kell értékeljük ennek megfelelően. Köszönöm szépen. Most pedig átadnám a szót a kollégáknak, aki szeretne kérdést feltenni önökhöz, vagy önöknek is megadom persze a lehetőséget, hogy vegyenek részt a párbeszédben, itt vagy később a termen kívül. Azt hiszem az első hozzászóló Jarek. Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdésem volna, nem tudom, hogy jól értettem-e, hogy egy hölgy 30 perccel a petíció benyújtását követően kapott már egy hívást. Hát ez rendkívül, eh, rendkívül jó, ha ez tényleg így működik, ebből tanulhatunk. Ennyi lett volna. Igen, valóban ez így történt és így akkor persze érdemes volna a kollégák bérét is megduplázni. Igen, komoly munka folyik a petíciós bizottságban, és a tanácsadás, amelyet a petíció benyújtóinak adunk, valóban felgyorsítja a folyamatot. Mrs. Curtin Darling. Curtin Darling képviselő. Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt az előadást nagyon fontos, hogy más petíciós bizottságoktól is tanuljunk, megosztjuk a bevált gyakorlatokat, és egyébként nagyon jónak tartom azt a gondolatot, hogy ellátogassunk a Skót parlamentbe, és megnézzük azt, hogy ott önök hogyan foglalkoznak a, ö, foglalkoznak a petíciókkal. Egyébként nem esik távol az én választókerületem, több mindössze egy órányi út lenne. Nagyon sok petíciót kapunk, ezt láthatják majd önök is, az ülés során, és itt gyakran külföldi állampolgárokról van szó, akik itt élnek, vagy máshol élnek, és nagyon sok petíciót nyújtanak be az EU alapvető jogaival összefüggésben. Nem tudom, hogy önök kapnak-e más EU-s állampolgároktól petíciókat, akik Skóciában élnek. Nyújtanak-e be petíciókat önökhöz, és vannak-e olyan közös témák, amelyeket meg tudnának említeni? Köszönöm a kérdést amit hangsúlyoztam, az az, hogy teljesen mindegy, hogy hol él az ember, benyújthat hozzánk petíciót, amennyiben a skót kormány működésével van ez összefüggésben, vagy a skót kormányt szeretne, szeretné felszólítani arra, hogy cselekedjen. Volt egy petíció Indiából a közelmúltban, és ez ebben az esetben is teljes mértékben kompetens a petíciós bizottságunk. Nagyon sok skót állampolgár, vagy aki külföldön él, hozzánk fordul, igen, fordulhat hozzánk, benyújthat petíciót, ösztönözzük is ezt. Nagyon fontos, hogy nemzetközi szemléletet kövessünk, de amit korábban megjegyeztem, az az, hogy én azt szeretném, hogy a különböző tagállamokban is legyen petíciós bizottság. Van, ahol ilyesmi nincs, nincs ilyen petíciós bizottság, de azt hiszem, hogy így a politikai a szerepvállalást, a részvételt Európa szerte ösztönözhetjük. Én eh, támogatnám ezt az elképzelést, de hozzánk bárki benyújthat petíciót, amennyiben a petíció tartalma a skót kormány munkáját érinti. Nem tudom, hogy a kollégáim szeretnének ezt hozzátenni valamit. Elnök, köszönöm szépen. Még valaki szeretne hozzászólni? a Skót Parlament részéről, a vendégeink közül. Az elnökük gyakorlatilag mindent megvilágított. Köszönöm szépen. Remélem, hogy itt maradnak még velünk, mert most elkezdjük a tulajdonképpeni munkánkat, miután meghallgattuk Önöket. És most a hatos napirendi pontra térünk át. Ez a 689 per 1998-as számú petíció David Petri brit állampolgár részéről az Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia szövetség nevében benyújtott petíció az nyelvi lektorok olaszországi helyzetéről, valamint az 508-as és 509-es számú petíció és ide kapcsolódik. Azt hiszem a petíció benyújtója itt van. Köszöntöm, parancsoljon ön a szó. Madam Chairman, honorable members. Elnök asszony, tisztelt képviselők. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy tájékoztathatom önöket új információkat adhatok. Tudom, hogy új képviselők is vannak itt, éppen ezért veszem magamnak a bátorságot, hogy elmeséljem ezt a 30 éves történetet, gyakorlatilag ez vissza nyúlik tényleg 30 évet, és most már 5 éve a Lisszaboni szerződés is életbe lépett. ...2011. januárjában írtunk a bizottságnak arról, hogy, és azt kértük őket, hogy a 2010-es Gelmini jogszabály, illetve törvény ehm, ügyében avatkozzon be. 2014. Ehm, júniusában a bizottság arról értesített bennünket, hogy a panaszunkat lezárták. Ehm, professzor Lorenzo Picotti, az ügyvédünk, két ügyet sikerrel vitt az Európai Bíróság elé, Két olyan ügyet, ahol a bizottság az ügyek ellen foglalt állást. Novemberben, november 24-én írt Jean-Claude Junckernek, és arra kérte, hogy ezt a fent említett ügylezáró, panaszlezáró levelet vonja vissza, mert anyagi jogi tévedés, nagyon súlyos anyagi jogi tévedés áll mögötte. És akkor most kérem, hogy az első szlájdot mutassák meg. Nos, itt hét oszlopot látnak, és az olasz norma, illetve az Európai Bírósági ítélet felosztásban. Az egyes oszlop azt mutatja, hogy éves szerződések alapján rekrutálták 1980-ban a lektorokat, az idegennyelvi lektorokat, miközben az olasz dolgozók azok nyílt végű szerződéseket kaptak. Az Európai Bíróságra került ez kétszer ez az ügy, és nem meglepő módon az, olasz, az Európai Bíróság megállapította, hogy ez állampolgárságon alapuló diszkrimináció. Ezt követően Olaszország hatályon kívül helyezte a törvényt, és 1995-ben egy új törvényt hozott ez a törvény szintén az Európai Bíróságon kötött ki, és az Európai Bíróság úgy döntött, hogy ez sem felel meg az Európai Unió jogának. Ezt követően Olaszország 2004-ben újabb törvényt, a 63-as törvényt hozta meg, Eh, ez a hatos oszlopban látható, illetve a maga a törvény, az olasz törvény az ötösben, a hatos oszlopban az látható, hogy eh, az Európai Bíróság eh, úgy döntött, hogy az a törvény megfelel Eh, az európai jogszabálynak. Ez azt jelentette volna, hogy az olasz hatóságoknak mindössze végre kellett volna hajtaniuk ezt a törvényt. Azonban ez nem történt meg, valószínűleg azért, mert az állam nem bocsátotta rendelkezésre a megfelelő anyagiakat. Eh, így már nyolcadik alkalommal került Olaszország ebben az ügyben az Európai Bíróság elé, és eh, kártérítési igények is keletkeztek, amikor is a lektorok elmaradt bért és egyéb juttatásokat pereltek sikerrel. A hetedik oszlopban szerepel a Gelmini törvény 2010-ből. Ez gyakorlatilag csapása az Európai Bírósági ítéleteknek, és ez gyakorlatilag újra bevezeti az 1995-ös törvény rendelkezéseit, és a bizottság most azt mondja, hogy ezzel a törvényel semmi baj nincs. 2014. Eh, június 16-án az Európai Bizottság levelében teljes mértékben megfeledkezik eh, a 2004 per 63-as törvényről, és megfeledkezik eh, arról a bírósági döntésről is, hogy azt a törvényt kell végrehajtani. Nem lehet úgy kinyitni újságot eh, manapság Európában, hogy ne legyenek cikkek az európai polgárok eh, mozgáshoz való jogáról. Eh, Nos, független attól, hogy valaki Európa párti vagy Európa elleni, azt gondolom, hogy a jog betartását azért támogatja, illetve azt is támogatja, hogy az emberek megkapják azt a bért, amiért megdolgoztak. Jelenleg egy olyan helyzet van, hogy a Gelmini törvényt 91 eh, nem olasz lektorra alkalmazva 60%-kal csökkentették azoknak a jövedelmét, Eh, ezek közül egyesek eh, pereltek is. A bizottsághoz intézem a kérdést, eh, van-e bátorságuk azt mondani ezeknek az embereknek, akik áldozatai egy olyan törvénynek, amely kifejezetten a külföldi célozza meg, szóval van-e bátorságuk az arcukba mondani, hogy ez nem diszkrimináció? Köszönöm. Köszönöm. Most azt gondolom, hogy a bizottság képviseletében Perez Flores van itt köztünk. Öné a szó. Tessék. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, Az Európai Bizottság azért jött ma ide, és novemberben is, hogy kifejtse az álláspontját. 2013. augusztusában kifejtettük szóban az álláspontunkat, és a petíció benyújtójának megadtuk a lehetőséget, hogy felsorakoztassa érveit, megvizsgáltuk a választ, és a következtetést levontuk. A következtetésünk most megtalálható abban a nyilatkozatban, amelyet augusztus végén adtunk közzé. Három aspektust szeretnék hangsúlyozni ebből az augusztusi közleményből. Ahogyan azt a petíciós bizottság is tudja, bizonyítás terhe a jogsértési eljárásokban, amelyek a szerződés 358-as cikke értelmében a tagállamok ellen irányulnak, a bizottság kezében van. Ez az első. Nem osztjuk azt az olvasatot, amelyet az Európai Bíróság ítéletéről a petíció benyújtója megfogalmazott. Először is azt állítjuk, hogy az ítélet, amelyet az Európai Bíróság meghozott, nem zárja ki a lektorok szakmai előmenetelének felosztását. Az eredeti alkalmazás időpontjától kezdődik a nyugdíjjogosultságok felhalmozása, Ugyanakkor a 236 per 95-ös jogszabály ezt nem sérti. Szemben azzal, amit a petíció benyújtója állított, a bíróság az ítéletében sohasem állította azt, hogy ez a jogszabály nem felel meg az EU-s jogszabályoknak, pusztán azt állítja, hogy a szerződéses és administratív gyakorlatok értékelése arra a következtetésre juttat, jutatja az olvasót, hogy ilyen diszkrimináció létezik. Mindenesetre itt az európai jogokra hivatkozik. Voltak más egyetemek is, de az ítélet csak hatra vonatkozott. Más egyetemek esetében kollektív tárgyalások, illetve kollektív megállapodások születtek. A bizottság nem gondolja, hogy ez ellentmondana az európai jognak, azt, hogy a 95-ös időszakra vonatkoztassuk a nemzeti kollektív megállapodások kitételeit, amely tárgyalásokat a szakszervezetek a hatóságokkal tárgyaltak, és amelyek a közférában dolgozókra vonatkoznak, az összes közférában alkalmazottra. Ez a petíció benyújtójának az egyik érve, a panasz egyik érve. A korábbi lektorok és az egyetemi alkalmazottak összefüggésében a bíróság sohasem állította azt, hogy a lektorokat egyetemi alkalmazottakhoz kellene asszimilálni, hanem azt állította a bíróság, hogy a lektorok az új kategóriába sorolhatók, vagyis az nyelvi asszisztensek kategóriájába ami olaszul collaboratori experti linguistici. A bíróság ezt sohasem vitatta, ez egy olyan kategória, amely más, ez nem tanító, ez nem tanár személyzet. A bíróság ezt nem vitatta, és a bizottság pedig úgy gondolja, hogy az olasz állam tehet ilyen különbséget. És ezen két premissz alapján az Európai Bíróság, Bizottság jogi szolgálata a bíróság ítéletének olvasata után arra következtetésre jutott, hogy a 45-ös cikk értelmében jogsértésre nem került sor. Aztán áttérünk ugye most az utolsó részre, a petíció benyújtója itt azt állította, hogy elévültek a függőben levő, még folyamatban levő bírósági eljárások. A Germini törvény értelmében ez rendelkezik, ugye a még bíróság előtt levő ügyek automatikus lezárásáról. A bizottság megvizsgálta azt, hogy ez a rendelkezés összhangban van-e azzal a joggal, hogy az ember méltányos bíróság eljárásért és jogorvoslatért a bírósághoz fordulhat. A bizottság vizsgálta ezt a kérdést a Karta 47-es cikke alapján, de azt kell mondjuk, hogy azon jogok, amelyek a Karta 47-es cikkében vannak, ezek nem abszolút jogok, és bizonyos korlátozásoknak vannak alávetve. Bizonyos esetekben ezen korlátozások összhangban kell, hogy legyenek azon követelményekkel, amelyeket a Karta 52-es 52 per 1-es pontja szabályoz, nevezetesen, hogy tiszteletben kell tartsa a jogot és az általános érdekeknek kell megfeleljen, teljes mértékben összhangban kell, hogy legyen az arányosság elvével. A bíróság azt is megállapítja, hogy a jogalkotó elvben, polgári ügyekben új visszamenőleges hatályú rendelkezéseket is meghozhat a hatályos jog értelmében, és módosíthatja a létező hatályos jogi, jogi véleményt. Az alkalmazandó jog értelmében kell eljárnia, de mindenképpen szükséges, hogy értékelje, hogy a Gemini törvény utolsó mondata tiszteletben tartja-e az eredményes jogorvoslathoz való jogot és az általános érdeket. Ez az, aminek a vizsgálata most folyik az Európai Bizottság részéről a 47-es cikk alapján. És tájékoztatjuk a továbbiakban is a petíciós bizottságot a vizsgálatunk eredményéről. Elnök, köszönöm szépen. Pénteken kaptunk egy angol nyelvű dokumentumot is, amely eddig csak angol nyelven áll rendelkezésre, és most ismét megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Bíróság, Bizottság idézett a hetes oszlopban szereplő bírósági ítéletből, ugyanakkor a bizottság, amikor erre az ítéletre hivatkozik, helytelenül, egészen egyszerűen helytelenül állítja azt, hogy a bíróság a 2010-es, illetve az 1995-ös jogszabályra hivatkozott. A 2004-es jogszabályról van szó. Ezt azonban teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a bizottság. Hogyan lehetséges az, hogy a bíróság utolsó ítélet, amely azt mondja, hogy összhangban kell, hogy legyen a jogszabály, ez teljes mértékben eltűnt ebből a véleményből. Nem lepne meg egyáltalán, hogyha valaki itt a teremben azt állítaná, hogy nem érti, amit a bizottság kifejtett, azért, mert a bizottság elég zavarosan fogalmazott, és nem válaszolta meg azt az egyszerű kérdést, amelyet feltettem. Kérem, ezt most válaszolják meg. A Gemini törvény értelmében több nem olasz alkalmazott és csak nem olasz alkalmazottak bérét csökkentették igazságügyi jogorvoslat nélkül. Azt akarják állítani, hogy az Európai Bíróság ezt nem tartja problematikusnak, és véleménye szerint ez nem minősül égbe kiáltó diszkriminációnak. Kérem, válaszoljon erre a kérdésre. Would you like to answer that question? Szeretné megválaszolni ezt a kérdést? Csak azt tudom elmondani, amit már kifejtettem. Folyik a Germany jogszabály vizsgálata. Említette ezt a 95 esetet, ahol jogorvoslati lehetőséget nem biztosítottak. Tanulmányozzuk a 47-es cikk értelmében ezt a törvényt, visszatérünk majd még önhöz is és a bizottsághoz is, amint a vizsgálat, illetve az olasz hatóságokkal való egyeztetés lezárult. Lent. Mr. Curtin Remek, Curtin Darling képviselő. Very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a diszkrimináció ellenesség az a szabad mozgás elvének nagyon fontos eleme, a dolgozók szabad mozgására vonatkozik. És a nemzeti szintű jogszabályok egyéb ügyekkel foglalkoztak például más EU országokból származó dolgozók, és így tovább. És hogyha ilyenek vannak, az nagyon aggasztó. Én nagyon aggasztónak tartom ezt, és nagyon aggasztónak tartom a bizottság augusztusi válaszát is, és azt, hogy tulajdonképpen, hát tulajdonképpen most még jobban aggódom, halván a bizottság válaszát. Hiszen azt mondják, hogy a petíció egyik eleme az a jogorvoslat hiányára vonatkozott, és hogy ez agályokra ad okot, tehát a jogorvoslat hiánya tulajdonképpen konkrétan kapcsolódik ahhoz, hogy Olaszországban dolgozó, más tagállamból származó dolgozók esetében, munkások esetében nincs jogorvoslat. Tehát hogy lehet erre ilyen választ adni a bizottság részéről? Tehát ez inkább, még inkább aggályokat vet fel bennem. Tehát a bizottság a petíció egyik részét még nyitva hagyja, a másikat meg már lezárja. Számomra meg úgy tűnik, hogy tulajdonképpen a petíció egészét még nyitottan kellene hagyni, és az olasz kormányhoz kellene fordulnunk, és információkat kellene kérnünk, méghozzá, hogy küldjön a kormány érveléssel alátámasztott véleményt, hogy mi is most a helyzet, a külföldi oktatókra vonatkozóan Olaszországban. Nagyon-nagyon aggasztó, hogyha az Európai Unión belül az alapjogok sérülhetnek a nemzeti szinten meghozott költségvetési intézkedések miatt. Hogyha ezt a fajta érvelést használná fel valaki, hát akkor engem nagyon aggasztana a helyzet. Amikor Juncker júniusban a parlament előtt beszédet tartott, akkor ő a belső piacnak pontosan ezt a dimenzióját hangsúlyozta ki, a szociális dimenziót, és a szociális dimenzió teljes megvalósulását tehát meg kell védenünk. Én azt javaslom, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva egészen addig, amíg az olasz kormánytól meg nem kapjuk a választ arra vonatkozóan, hogy mit tesznek ennek érdekében. Thank you for that. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki szólni kíván? úr. Came here today. Hát őszintén szólva, én úgy jöttem ide, hogy ezt a petíciót most lezárjuk, ez az egyik legrégebbi, ha jól emlékszem, volt egy 1998-as úgyhogy hát elég régóta zajlik ez őszintén szóval, de úgy tűnik sajnos, hogy a bizottság nem készítette el a házi feladatát még mindig. És a Gemini törvény, a 2010-es Gemini törvény értékelése, hát hogy is fogalmazzam, nincs kész, tehát ezt még sokkal komolyabban értékelni kellene. Mi itt a helyzet? Egyfelől, ugye a petíció benyújtója értelmezi a helyzetet, és ez bizony komolyan ellentmond annak, ahogy a bizottság megfogalmazta az álláspontját. Mi most itt a kettő között találtuk magunkat, pontosan kellene tudnunk, hogy mi is zajlik. Úgyhogy én azt javaslom, hogy az Európai Bizottságot kérjük arra, hogy ezt az értékelést nyújtsa be hozzánk, mert több információra van szükségünk, és utána tudunk csak dönteni arról, hogy mi legyen a petícióval, és hogy mi a, hát tudnunk el, hogy mi a helyzet ezzel a törvényel. Köszönöm, mondja az elnök úr, akkor a végső mondatot szeretném csak idézni a bizottság válaszából, tehát ugye a végkövetkeztetésekben azt mondják, hogy amint megkapjuk ezt az információt, tehát a vitatott rendelkezések hatására vonatkozó információ rendelkezésre áll, amely hatás ugye káros a petíciók benyújtókra nézve, akkor a bizottság elemezni fogja tovább a kérdést, és tájékoztatni fogja a Parlament Petíciós Bizottságát az információkról. Én, Vanessa úr, osztom az ön frusztrációját, mert a bizottság még csak időkeretet sem szabott saját magának, hogy meddig fogja ezt az elemzést elvégezni. És pénteken kaptuk meg ezt a kis tájékoztatást, kettő nappal ezelőtt, hogyha pénteken azt mondták volna, hogy jó, egy héten belül vagy egy hónap múlva fogjuk önöket tájékoztatni, akkor legalább nem logunk a levegőben. De hát most még határidő sincs, és 1998 óta nyitott ez az ügy, megjárták már háromszor az Európai Bíróságot, ha nem tévedek, hatszor mutatja a petíció benyújtója, hát ez egész egyszerűen rettenetes. És tulajdonképpen most ott tartunk, hogy a bíróság értelmezi a jogszabályokat, a bizottságnak viszont válaszadási kötelezettsége van. Én most nem fogok tovább beszélni, és nem fogok még olyan dolgokat mondani, amelyeket egyébként szeretnék, de érdekelne minket akkor, hogy a bizottság mit fog tenni most a 47-es cikkért temében, Rendes választ ad nekünk, vagy sem? Ezt, amit itt a kezemben tartok, nem tekintem megfelelő válasznak. Tehát számíthatunk-e a bizottságtól megfelelő válaszra, és talán segítené-e a bizottságot az, hogyha a petíciós szakbizottság levelet küldene az olasz hatóságoknak, hogy végre megértsék, hogy az Európai Parlament önökkel együtt foglalkozik ezzel az ügyjel, az Európai Bizottsággal együtt, és hogy szeretnénk lezárni ezt az ügyet. Ez egész egyszerűen az európai intézmények munkájában ez egy szégyen volt ez az ügy. Segítene önöknek, ha mi levelet írnánk az olasz kormánynak? A bizottság képviselője válaszol, igen, azt mondjam, hát önöknek jogában áll ilyen levelet írni. Talán, hogyha azt célozzuk, hogy gyorsítsuk a munkát és a vizsgálatot, ez segítene bennünket. Rendben van, mondja az elnök asszony, akkor a következőt javaslom. Tartsuk nyitva ezt a petíciót, és forduljunk az olasz hatóságokhoz levélben. Az Európai Bizottságtól pedig teljes értékelést várunk, mondjuk azt, hogy egy hónapon belül megfelel ez. Jó, ha ezt mindenki elfogadja, kiváló, akkor így járunk el. I, I, I you that. A bizottság képviselője válaszol, azt mondjam, nem tudom ezt megígérni önnek. Mert ahogy mondom, ezt az igazságügyi főigazgatóság vizsgálja, és ők nincsenek itt képviselve. Én az ő nevükben nem fogadhatok el időbeli korlátokat. Elnök asszony, hát el kellett volna, hogy jöjjenek. Azt mondták, hogy itt lesznek. Nem tudtak eljönni, sajnos nem értek rá. Hát, uram, én nagyon sajnálom önt, általában nem bánok ennyire keményen az emberekkel, de az az igazság, hogy ebben az ügyben még az én svéd hideg fejű hozzáállásomnak is túl sok ez. Túl messzire megy ez. A bizottság képviselője mindenképpen beszélek velük, és figyelmeztetem őket arra, hogy sürgősen válaszoljanak a parlamentnek. Elnök asszony, rendben van, nem szeretnénk itt intézményközi vitát kirobbantani, az olasz hatóságokhoz fogunk fordulni önökkel együtt, és remélem, hogy végre együtt le tudjuk zárni ezt az ügyet. Ha rendben van ez mindenkinek, nagyszerű. Akkor és azt hiszem, hogy vissza is adom egyébként a bizottságnak a szót, mert az 508-as meg a 911-es petíció ügyében úgyis ők szólnak, a petíció benyújtói nincsenek itt. Ugyanebben a témában kaptuk ezeket a peti- petíciókat is. Az olasz egyetemeken idegen nyelvet tanítók helyzete, és így tovább. Van -e ezzel kapcsolatban még valami hozzáfűzni valójuk nem, rázza a fejét az úr. Nem, tehát Körtendáling kollégánk által elmondottakon kívül akkor semmi más nincs. A kollégánk felhívta a figyelmet arra, hogy a mozgás szabadsága egy alapvető jog, és ezt garantálni kell minden állampolgár számára. Na rendben van, hát akkor ha ezen így túlestünk, akkor a hetes napirendi pontunk következik, a 11 96-os petíció 2016-ban 135 aláírás tartalmaz ez a 1169 per 2013-as petíció, az olasz iskolákban a munkahelyek bizonytalanságáról szól, és rögtön a bizottsághoz fordulunk, Sasha Gerben vagy Tim Rentrop fog válaszolni, legalábbis remélem, önöki a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Ez a petíció tulajdonképpen két részből áll. Az egyik része arról szól, hogy bizonyos olasz diplomákat ismerjenek el, a másik pedig a rögzített foglalkoztatási időkeretekről, tehát hogy határozott idejű szerződést alkalmaznak. Ami az első kérdést illeti, a bizottság másoktól is kapott hasonló jellegű panaszokat, és a belsőpiaci főigazgatóságban dolgozó kollégáinkkal konzultáltunk ez ügyben, hiszen itt a diplomák kölcsönös elismeréséről van szó, és itt van egy Európai Uniós szabály, de Olaszországban itt idézőjelben mondva a nemzeti szabályok érvényesülnek, itt nincsen határokon átnyúló elem, tehát az, hogy egy EU-s jogszabályt kell figyelembe venni, és kölcsönösen elismerni a diplomákat, ez itt nem érvényes. Az ügyjel tehát a nemzeti jog alapján kell foglalkozni. Az Európai Unió kompetenciája itt nem érvényes a szerződések értelmében, mivel nincsen határokon átnyúló eleme az ügynek. A második része a petíciónak azonban, tehát a határozott idejű szerződések, az egy olyan kérdés, amely érintheti ezt, a képviselők bizonyára tudják, hogy több petíció is született ebben az ügyben, és jogsértési eljárás is indult, és ez még mindig zajlik. Az Európai Bizottság indította ezt, és az Európai Bíróság a múlt héten döntött pont egy előzetes kérdésre vonatkozó ügyben, ez volt a maszkuló ítélet, és csütörtökön fogunk az Európai Bizottságban az olasz hatóságok delegációjával találkozni, pontosan annak a, abban a témában, hogy megbeszéljük ennek a bírósági ítéletnek a következményeit, illetve hogy beszéljünk arról, hogy az olasz állami iskolákban miért használnak ilyen sok határozott idejű munkaszerződést. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és akkor a kollégáknak megadom a szót. Balensza úr. Well, I think it's clear that, uh, Italy needs to... Szerintem elég egyértelmű, hogy Olaszországnak tiszteletben kell tartania a határozott idejű munkavégzésről szóló szabályokat. A tanárok méltóságáról és jogairól van szó, valamint nem csak a tanárok, hanem a kisegítő személyzet méltóságáról is. Nyilvánvalóan nem lehet a határozott idejű szerződéseket végtelenségig hosszabbítgatni. Ez visszaélésszerű, tehát úgy látom, hogy a helyzet mozgásban van, illetve a kérdés ó, ö, mozgásban van. Tartsuk nyitva az ügyet, illetve akkor zárjuk le, hogyha az olasz hatóságok vállalják azt, hogy az ilyen visszaélésszerű alkalmazását, a, és gyakorlatilag ez egy kérdés, a visszaélésszerű alkalmazását a határozott idei szerződéseknek, ezt az olasz hatóságok kezelni tudják valahogy. Szerint, és hogy szerintünk tudják-e, ez egy kérdés. Hát én igaziból nem tudom más tenni, mint egyetérteni azzal, hogy nagyon súlyos ez a helyzet hát a jó gyakorlatokra is szükség van. Valakinek oda kell állni, eljönni, és azt mondani, hogy hát tessék, ezt itt nem jól csináljátok. A, tulajdonképpen egy történelmi ítélet, az Európai Bíróság ítélete, és remélhetőleg ez majd előrelépést hoz és javítja ezt a tragikus helyzetet. Hiszen ezek a bizonytalan munkaszerződések a mai napig megvannak az állami iskolákban. Nagyon világos, hogy ez a helyzet csak kárt okoz, ráadásul egy olyan gazdaságban, egy olyan országban, ahol a gazdaság állapota még nagyon törékeny. Úgyhogy ezt a petíciót nyitva kell tartani az én véleményem szerint, és remélhetőleg el tudjuk érni azt, hogy az olasz hatóságok komoly álláspontot vegyenek fel, és határozott lépéseket tegyenek. Nem látok más jelentkezőt. Többen nem kérnek szót, de én úgy veszem, hogy abban állapodunk meg, ahogy ön is mondta, mind a ketten, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót egészen addig, ameddig információt nem kapunk a két folyamatban lévő bírósági ügyről, illetve az ítéletek eh, értelmezéséről alapvetően itt mégiscsak szembe mennek az EU jogszabályokkal, úgy tűnik. Nem tudom, akkor a bizottság majd jelent nekünk, amikor megkaptuk az információt az olasz hatóságoktól, és aztán és aztán azt hiszem elérkezünk addig a pontig, amikor már mi nem tehetünk semmit. Bizottság, mivel vannak más nyitott petíciók, a határozott idejű munkavégzéssel, illetve szerződésekkel kapcsolatban. Ez egy kicsit más, mert itt van egy egy szaktudás kérdés is, illetve egy kvalifikációhoz kapcsolódó kérdés, de maga a téma az nyitva marad, mert vannak olyan petícióik az önök bizottságának, amelyek ugyanerről a témáról szólnak, és azok nyitva vannak. Eh, én azt javasolnám akkor, hogy ezeket csoportosítsuk össze. Tehát minden olyan ügyet, ami hasonló, ami összefügg, ami ezzel a témával foglalkozik, azokat eh, csoportosítsuk, eh, és, és egyszerre kezeljük őket. Tehát önök pedig szerezzék be az összes információt ezekről az ügyekről. Sokat segítenének nekünk, és ráadásul talán racionális és logikus is lenne. Köszönöm szépen. Nos, megyünk tovább. A nyolcas napi rendi pont következik, ami a 1961 per 2013-as számú petíció Edward Marnell a Kamellért üzem sztrájkolóival kapcsolatban. Itt a petíció benyújtójának a itt, itt van a petíció benyújtója, meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! A kamellárdi sztrájkoló munkások nevében köszönöm önöknek, hogy itt lehetek, és hogy meghallgatják a panaszt. Nagyon fontos stádiuma ez a 30 éves kampányunknak, amit jogtalanság ellen folytatunk. Mindig is 1984 óta megpróbáltunk információt szerezni, válaszokat szerezni és igazságot találni az alapvető emberi jogoink megsértése ügyében az információhoz jutás hiánya, a dokumentációhoz való hozzáférés hiánya megakadályozta, hogy jogorvoslatot találjunk. Ezért fordultunk az Európai Parlamenthez, mert minden jogi és eh, információs szabadsághoz kapcsolódó lehetőségünket kihasználtuk. Reméljük, hogy az önök segítségével eredményeket tudunk elérni. 1984 májusában a Camelard, a legnagyobb, az egyik legnagyobb brit hajóépítő cég bejelentette, hogy munkavállalóinak több mint 50, majdnem 50%-át elbocsátja Liverpoolban. Ez a terület már akkor komoly munkanélküliséggel és szegénységgel küzdött tudtuk, hogy valójában az egész hajóépítő gyárat be akarják zárni, annak ellenére, hogy a menedzsment ezt tagadta. Nem tudtunk megállapodni a menedzsmenttel, és úgy döntöttünk, hogy sztrájkba kezdünk a munkahelyek védelmében. Ekkoriban Margaret Thatcher agresszívan szakszervezet ellenes kormánya uralkodott Nagy-Britanniában, és ráadásul 1984. júniusában ért erőszakos szakaszába az országos bányász sztrájk is. 43 munkás foglalta el a gáz bemeneti gázvételező állomást, illetve egy épülő brit haditengerészeti fregattot szeptember 3-án elbocsátottak bennünket, nem csak bennünket, hanem két gyakornokot is, akik közül az egyik azóta meghalt. Az elbocsátás oka nem megfelelő magatartás, súlyosan szerződésszegő magatartás volt. Szeptember 5-én utasítást kaptunk, hogy hagyjuk el az épülő hajót, majd a bíróság távollétünkben Eh, elítélő határozatot hozott rólunk, eh, ami úgy gondoltuk, hogy aránytalan lépés volt. Október 1-én eh, jó pár embert az üzem területén letartóztattak, leginkább azokat, akik a romboló, az épülő hajóhoz való hozzáférést akadályozták. Október 3-án civil ruhás rendőrök, akik nem mutatkoztak be, azt mondták, hogy át kell adnunk a hajót, azonnal ott kell hagynunk, ki kell sűrítenünk különben akár haláleset is történt és láttuk, hogy a kommandósok elfoglalták állásukat. Nem akartunk, nem akartuk kockáztatni senkinek az életét, éppen ezért elhagytuk a hajót, és azonnal letartóztattak bennünket, bilincsbe vertek a rendőrök, és a Walton börtönbe vittek, ahol általában a súlyos bűnözőket, a gyilkosokat tartják. Fontos tudni, hogy eh, a gyárfoglalás időszakában a rendőrök mellett naponta elsétáltunk, anélkül, hogy eh, zavartuk volna egymás eh, köreit. Négy héten keresztül a letartóztatás után embertelen bánásbódban volt részünk a börtönben, elszigetelve tartottak bennünket 23 órán keresztül, napi 23 órán át a cellába zárva, mégpedig a maximum biztonságú részlegében a börtönnek. Úgy gondoljuk, hogy ez túlzó és aránytalan büntetés volt azért a magatartásért, amit, amiért a bíróság bennünket elítélt. E, a demonstráció végig békés volt, és e, tulajdonban sem esett e, kár. Emellett eh, a eh, munkanélküli segélyünket, illetve a nyugdíjjogosultságunkat is felfüggesztették. Eh, nem tudtunk soha többet elhelyezkedni a hajóépítő iparban, mert gyakorlatilag fekete listára tettek. Munkaügyi bírósághoz fordultunk a munkanélküli segély felfüggesztése, illetve a végkielégítés ki nem fizetése miatt, de elveszítettük az ügyet, fellebbezést pedig nem engedtek számunkra. Ezután a dokumentációhoz szerettünk volna hozzáférni, eh, nem sikerült semmilyen hivatalos okmányokat eh, eh, találnunk. Mivel nagy rendőri jelenlét és kommandós jelenlét volt a gyár területén, nagyon nehéz elhinni, hogy ezzel kapcsolatban semmilyen hivatalos iromány nem született volna. Ennek ellenére azt állítják, hogy nincsenek ilyen iratok. Legutoljára a rendőrség eh, kommandós részlegéhez fordultunk eh, információkéréssel az információ szabadságról szóló törvény alapján számos beadványjal fordultunk a hatóságokhoz, ugyanakkor soha nem kaptunk magyarázatot arra, hogy ezek az okiratok miért nem állnak rendelkezésre. Nyilvánvaló, hogy itt az államigazgatás, a rendőrség és a bíróságok igazgatási gyakorlata is súlyosan megkérdőjeleződik. Margaret Thatcher halála után kormányzati dokumentumokat tettek elérhető lehetővé, és ezek azt mutatják, hogy 1984. július 19-én a kormány beszélt a hajóüzem bezárásáról, amit mi mindig is tudtunk, hogy így lesz, bár a, az igazgatósága a gyárnak mindig tagadta. A mi panaszunk az a szabadság, demokrácia, emberi jogok, alapvető jogok és a jogállamiság elveinek megsértéséről szól, tisztességes eljáráshoz való jogunkat is megtagadták, nem kaptunk tisztességes és arányos eljárást, nem kaptuk meg a hozzáférést a, a rólunk szóló dokumentumokhoz, okiratokhoz, és az adatvédelmi aggájainkat is figyelmen kívül hagyták. Ehm, a bebörtönzésünk pedig a védelemhez való jogunkat, illetve tisztességes bírói eljáráshoz való jogunkat ehm, kérdőjelezte meg. A, az egyesülési szabadságunkkal élve, valamint ehm, kollektív szerződés, kötési jogunkat és egyéb szakszervezeti tagságunkhoz kötődő jogunkat és megtagadták, és ezért büntettek bennünket. Mi úgy gondoljuk, hogy gyakorlatilag a, a szakszervezeti jogosultság jogaink miatt, illetve szakszervezeti tevékenységünk miatt szenvedtünk el politikai támadásokat nem tudtunk megfelelően védekezni, mivel nem kaptuk meg azokat az okiratokat, amelyekre a védekezésünket elemezni lehetett volna. A hét akkoriban bebörtönzött kollégánk immár nincs velünk, meghaltak. Úgy szálltak a sírba, hogy ezt az igazságtalanságot nem orvosolták. Az igazságtalanság még mindig teherként nehezedik családjaikra. Azt reméljük, hogy jelen panaszunk következtében egy új vizsgálat kezdődik, új információk kerülhetnek napvilágra, amelyek megerősítik, hogy aránytalan és tisztességtelen eljárásban volt részünk, gyakorlatilag az igazságszolgáltatás vallott kudarcot, és bocsánatot kérnek tőlünk, valamint kárpótolnak bennünket. Köszönöm, hogy az elnök asszony, és köszönöm a bátorságát is. Eljött hozzánk, elmondta ezt a nagyon megható és tragikus történetet, aminek immár 30 éve. Köszönjük, hogy megosztotta velünk mindezt. Most pedig a bizottság tagjainak, az Európai Bizottságnak adom meg a szót, Sasha Garben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy először is megjegyezzem, hogy a bizottság sajnálattal veszi tudomásul azon szenvedést, amelyet elszenvedett a petíciót benyújtója és kollégái, számos alapvető jogot megsértett az Egyesült Királyság. Az Európai Bizottság tudomásul vette azon kérdéseket, amelyeket felvetett a petíció benyújtója, és most véglegesíti az elemzést. Ennek fényében sajnos attól tartok, hogy túl sokat most nem tudok mondani, de általánosságban azt el szeretném mondani, hogy Figyelembe kell vegyük, hogy amikor ezen események történtek, az EU alapjogi kartáját még nem ez még nem volt hatályban, ugyanakkor számos alapvető jog az európai jogrend részét képezte, ezek az európai jog alapvető elvei közé tartoztak, és mint olyat tiszteletben kellett tartaniuk a tagállamoknak és most az EU alapjogi kartájával is ez a helyzet, amikor az európai jog átültetésére kerül sor, mert a az Európai Emberjogi Bíróság és az Emberi Jogi Egyezménnyel szemben az Európai Uniónak nincs egyáltalános emberi jogi illetékessége. Az Európai Bizottság tehát vizsgálja most azt, hogy milyen mértékben követett milyen mértékben járt el az Egyesült Királyság az jog, az európai jog értelmében, és hogy vajon ez az európai jog hatáskörébe tartozik-e, ezen jogok tiszteletben tartása, tiszteletben tartása, vagy esetleg azt is vizsgáljuk, hogy nem ez volt-e a helyzet, az Egyesült Királyság nem járt el az európai jog alapján. Köszönöm szépen. Most pedig kollégámnak, Kirsten Darlingnak, kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Menel úrnak, amiért elég bátor volt ahhoz, hogy eljöjjön ide az Európai Parlamentbe, és kifejtse mindazt, ami 30 évvel ezelőtt történt. Ez a az a történelmi igazságtalanságok sorába tartozik, amelyeket elkövettek az Egyesült Királyságban, de úgy gondolom, hogy be kell lássuk, hogy ezen igazságtalanságok valós emberekkel szemben történtek meg, és ezek ezek nagyon súlyos következményekkel jártak. Az emberek gyakorlatilag fekete listára kerültek, és már nem tudtak munkát vállalni azon ágazatban, amelyben dolgoztak, egészségügyi következményekkel is jártak, négy testvért vetettek börtönbe egy hónapra, mm, és ezen idő alatt elhult, elhalálozott édesanyjuk, ezt azt hiszem, hogy semmiképpen nem lehet kárpótolni, az alapvető jogaikat nem tudták érvényesíteni a munka végzésük során. Ezen alapvető jogokat az Európai Unió számos alkalommal zászlajára tűzte, és kampányolt is értük a 30, az elmúlt 30 év során, és ilyen ennek következtében sikerült érvényesíteni az olyan jogokat, mint az dokumentumokhoz való hozzáférés. Ezeket is figyelembe kellene venni, ugyanis ezek alapján lehet jogorvoslatot szerezni, és kerülképpen tájékozódni arról, hogy miért következtek be ilyen események. Azt hiszem, hogy ez egy olyan felelősség, amelyet szem előtt kellett tartanunk a jogorvoslathoz való jog a jogállamokban, és ez összefügg azzal is, hogy az állam hogyan gyakorolja hatalmát. A bizottság említette, hogy folyik az helyzet elemzése, és remélhetőleg hamarosan tájékozódhatunk arról, hogy mi ennek a vizsgálatnak a kimenetele. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság nyomást gyakoroljon az Egyesült Királyság hatóságaira is, hogy vizsgálják ki ezt a helyzetet, és adjanak tájékoztatást azon tényekről, amelyek, amelyeknek birtokosai, ugyanis éppen itt az ideje már, hogy tájékozódjunk, 30 év eltelt, és éppen itt az ideje, hogy az érintettek meg tudják az igazságot, és igazságot szolgáltassanak a történtekért. Úgy gondolom, azt is meg kell említenünk, hogy ezekben a dokumentumokban szerepel az az ajánlás, hogy a LIBE bizottság és a foglalkoztatási szakbizottság véleményét is kikérjük. Nem tudom, hogy ez mennyiben lehetséges, de ami az alapvető jogokat, a munkavállalók alapvető jogait illeti, illetve a méltányos bírósági eljáráshoz, az információ szabadsághoz való jogot, illetőleg mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy ezt a történelmi igazságtalanságot megfelelően orvosoljuk. Elnök, köszönöm szépen. Cabezon Ruiz képviselő, köszönöm elnök asszony. A mai délután a hallottak alapján egyértelmű, hogy számos tagállamban még bőven van tennivalónk annak érdekében, hogy a munkavállalók jogait tiszteletben tartsák, és ez meglepő volt az előző petíciók ismeretében és a most hallott petíció alapján is, hogy bizonyos alapvető jogok, mint például a sztrájkhoz való jog, amelyet olyan hosszú ideje elismerünk, ezeket mégsem tartották tiszteletben a különböző kormányok a különböző országokban, független attól, hogy milyen kormány volt hatalmon. Azt hiszem, hogy legfőbb ideje annak, hogy végre megoldást találjunk erre a helyzetre. Ami pedig az Európai Bizottság álláspontját illeti, nevezetesen, hogy bizonyos alapvető jogok sérültek, és ugye késznek mutatkozott arra a bizottság, hogy ki vizsgálja ezt a helyzetet, jogorvoslatot kell biztosítani az érintettek számára. Így például biztosítani kell azt a jogot, hogy a petíció benyújtói valóban megismerjék azt, hogy mi történt, és kellő átláthatósággal kell ezt az információt a rendelkezésükre bocsátani. Én úgy gondolom, hogy ez a petíció rendkívül fontos, amelyet mindenképpen támogatnunk kell, nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, további vizsgálatra van szükség, ahogyan azt kollégám is javasolta. Talán érdemes volna a LIBE bizottság részéről egy jelentést kérnünk, hiszen itt az alapvető jogok forognak kockán, és például a szólásszabadság vagy a sztrájkhoz való jog a, ezek az, amelyek nem teljesültek, és természetesen a közhatóságok részéről is komoly visszaélések történtek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy ebben az esetben egyetértünk a bizottsággal, együtt kell dolgoznunk ezen az ügyön. Most pedig eh, Manel úr, ismét önnem, önnek adnám meg a szót, hogy eh, esetleg hozzátegyen még valamint az eddig elmondottakhoz. Yeah. Thank you, Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm az elhangzottakat, és annak is örülök, hogy ön azt mondja, hogy segíteni fog bennünket az igazságért folytatott küzdelmünkben. Nagyon sokan fogják ezt a szakbizottsági ülést követni otthon, és nagyon örülni fognak annak, hogy talán valami fajta jogorvoslat reménye mégiscsak felcsillan a távolban. És köszönöm szépen a segítségüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Porréba úr, következik? Parancsoljon. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałbym się przychylić. Köszönöm szépen. Szeretem volna támogatni az itt elhangzott érveket, Éppen Dáling és Louis asszonyok által elhangzott érvekhez szeretnék tehát csatlakozni, és én is támogatom a, azt, hogy a sztrájkolók jogait meg kell védeni. Ezek az emberek a saját életükből áldozzák az időt, a közjóért dolgoznak, a dolgozók jogait védik, és gyakran, hát fogalmazzunk őszintén, ezeket az embereket ö, bántalmazzák az ilyen ügyeket, vagy zaklatják, az ilyen ügyeket a szakbizottságunknak teljes figyelmével kell kísérnie, és én is csatlakozom az előttem szólókhoz, tartsuk ezt az ügyet nyitva. Jó, mondja az elnök asszony, akkor úgy látom egyhangúak vagyunk itt a petíciós szakbizottságban, és ezt a petíciót nyitva fogjuk tartani ugyanis itt az igazságszolgáltatás nem történt meg, és súlyos következményekkel járt ez minden érintett fél részére. A bizottságtól azt is hallottuk, hogy az Európai Uniós jogszabályok kiértékelésére is van szükség, hogy pontosan feltárjuk, hogy az Egyesült Királyságot az adott évben mennyire kötötték az Európai Uniós jogszabályok. Az Egyesült Királysági Hatóságok tól is várunk választ, illetve azt, hogy hivatalosan elnézést kérjenek az érintettektől. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit az érintettek megérdemelnek, hogy bocsánatot kérjenek tőlük a hatóságok. Tehát akkor a bizottságtól várjuk a kiértékelést, én pedig a petíciós bizottság nevében levelet fogok küldeni az Egyesült Királysági Hatóságoknak, és Beszólítom őket arra, hogy legalább ennyit tegyenek meg, hivatalosan kérjenek bocsánatot az érintettektől, a jogorvoslatra most ne térjünk ki. A hivatalos bocsánatkérést azt hiszem véleményem szerint azért meg lehetne ejteni, ez a megfelelő jelzés lenne. Elfogadja mindenki ezt? Ha igen, akkor a csendet én beleegyezésnek veszem, és akkor így fogunk eljárni. Most pedig tovább kellene, hogy lépjünk a 9-es napi rendi pontunkra, ami Rafa Dabrowski lengyel állampolgár által benyújtott petíció a Via Carpatia út megépítéséről szól, Lengyelország, Litvánia és Szlovákia az érintett országok. Ha én jól tudom, akkor Tesszalonikiig zajlik, megy ez az út Lengyelországból. Tomás Poréba itt van velünk, ha jól tudom. Igen, és ön most Dabrowski úr képviseletében van itt, valamint Kasprics úr is itt van. Elnézést kérek, hogyha nem jól ejtem ki a nevét. Ő az érintett ö, régióért felelős az állandó képviseleten, a lengyel állandó képviseleten. Nagy szeretettel köszönjük, és külön értékeljük, hogy az állandó képviselet is eljött a petíciós szakbizottság ülésére. Tehát nagyon köszönjük, hogy eljött. Először is Poreba úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy pontos legyek, lengyelül szeretnék beszélni, azért, mert ez az út annyira fontos, és a legjobban így tudom kifejezni magam. Nem csak a lengyelek számára fontos ez a, az út, hanem más országoknak is, de az anyanyelvemen tudom magam a legpontosabban kifejezni, ezért lengyelül fogok beszélni. Nos, annak idején a Via Kárpátia útról beszéltünk, ahogy elnökasszony is említette. Ez az út tehát tulajdonképpen az Európai Unió keleti részéből indul, Litvániától Lengyelországon át Tesszalonikiig halad, és ez egy nagyon-nagyon fontos útvonal. ha ezt az utat felújítanák, megújítanák, akkor nagyon nagyban javíthatná a közlekedési rendszert, illetve a keleti régiók elérhetőségét az Európai Unióban. Ennek az útnak tehát az átépítése, újépítése beleillik az európai filozófiába, a fejlesztési politikába, hogy segítsük a régebb, az új onnan csatlakozott tagállamok, tagállamokat, valamint a biztonságot is javítaná ennek az útnak a megépítése. Ugyanis azáltal, hogy az EU keleti részeihez jobb hozzáférést biztosítunk, javul a közlekedés és javul az összeköttetés. Nagyon-nagyon fontos tehát ez a téma, és az Európai Parlament is megvitatta egyébként ezt a kérdést már. Az előző ciklusban a petíciós szakbizottság azt a döntést hozta meg, hogy ezt a petíciót nyitva hagyja, és jegyzőkönyvbe is vették, hogy egy delegációt fognak küldeni Lengyelországba annak érdekében, hogy a lengyel hatóságokkal közvetlen eszmecsak a Via Carpatia út építéséről, és azt, hogy ez hogyan halad majd az elkövetkezendő években. Nos, hát összefoglalva, annyit mondanék, hogy én továbbra is azt szeretném, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és hogy teljesítsük az előző ciklus alatt a petíciós szakbizottság vállalásait. Tehát ez az út legyen egy olyan útvonal, amelyel a mostani petíciós szakbizottság is érdemben foglalkozik, látogassunk el Lengyelországba, és így tovább. Nem, ne csináljunk ebből politikai kérdést. Stratégiai érdeke az Európai Uniónak az, hogy ez az út kiépüljön. És ez nagyon világosan látható. Az Európai Uniónak az a stratégiai érdeke, hogy elérhető legyen a keleti térsége is hogy jobbak legyenek a közlekedési összeköttetések, és hogy javuljon az EU ezen részének is a biztonsága. Ennyit szerettem volna most mondani, de természetesen nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, vagy adok további információt, amennyiben szükséges. And now the floor goes to the... Köszönöm, és most megadom a szót a bizottságnak. Svinsky úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt képviselők, a bizottság nevében azt mondhatom, hogy a Via Carpatia lengyelországi része a TNT transeurópai hálózatokhoz tartozik, különböző eh, szakaszát eh, lengyel köztársaságban. A, a litván határtól a transzeurópai közlekedési hálózathoz csatoltuk. Bielovsz és Lublin is hozzátartozik, aztán áthalad Szlovákián. Ez a törzshálózathoz tartozik, a Tenté úthálózatot egy átlátható módszertan alapján definiáltuk. Ezt nyilvánosan vitára is bocsátottuk és ennek a gyakorlatnak az eredményét ugye az európai jogalkotó is elfogadta, jóváhagyta, tehát az Európai Parlament is beleegyezését adta. Ez azt jelenti, hogy ha tovább lépünk arra, hogy az úthálózat finanszírozására nézve ez mit jelent, a fő eszköz amelyet a közúti befektetések finanszírozására használunk, ez az Európai hálózat finanszírozási Eszköz, ugyanakkor ez az eszköz főleg a környezetbarát közlekedési módokra vonatkozik, tehát a közút hálózat a támogatás szempontjából nem tartozik a fő kedvezményezettek közé, de tisztában vagyunk azzal is, hogy a keleti és a nyugati részek között Európában az úthálózat minősége szempontjából komoly eltérések mutatkoznak, tehát a CEF és a kohéziós politika között, a kohéziós alapok között a szinergia lehetőségeket vizsgáljuk. A társfinanszírozás tehát lehetséges a kohéziós politika terhére, ugye a kohéziós alapok felhasználásával. Ennek programozása nemzeti szinten történik, Úgyhogy én annyit mondhatok a bizottság részéről, hogy nem gondoljuk azt, hogy a TNT hálózat egyik része fontosabb lenne, mint a másik. Ugyanakkor, ha a végrehajtási eszközökről beszélünk, ugye kilenc folyosó létezik, amelyeket a jogalkotó jóvá hagyott. A végrehajtási eszközök a törzshálózat esetében 2020-ig tartanak. Ez a szakasz egyébként a folyosók között nem szerepel, kivéve hogy az északi részt, a Via Carpatia északi részét, amely Lengyelországban található, a litván határ mentén. Ez az északi tengeri folyosó részét képezi. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát, és először is Valencia úr szól hozzá. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megjegyezni, hogy rendkívül kritikusan viszonyulok ehhez, ugyanis ennek politikai töltete van. Pusztán az a tény, hogy az egyik kollégánk ismerteti ezt az ügyet, ez bizonyítja, hogy politikai töltetű, és a Via Kárpátiával kapcsolatban egyértelmű, hogy mi nem tudunk dönteni. Ezt a kérdést korábbi alkalmakkor, az előző ciklusban is megvitattuk már, 2014 áprilisában. A vitát követően a bizottság azt nyilatkozta, hogy az álláspontja teljesen egyértelmű. A tervezés, valamint az úthálózat javítása, felújítása a tagállamokban illetve Lengyelországban a lengyel minisztérium, közlekedési minisztérium hatáskörébe tartozik. Elnök, kérném a titkárságot, hogy ne avatkozom most be. Arra kérném most a titkárságot, hogy ne avatkozzon most be, ne most beszéljen, kérem, mert nagyon nagy a hangzavar a teremben. Lehetetlen így a kollégákat meghallgatni, hogyha közben a titkárság más kollégákkal egyeztet. Elnézést kérek, Valensza úr de azért valamilyen rendet még itt is kellene tartanunk. Parancsoljon ismét öné a szó. Én azt kérném, hogy zárjuk le ezt a petíciót, hiszen az Európai Bizottság már kifejtette, hogy egyértelműen a lengyel közlekedési minisztérium hatáskörébe tartozik a tervezés, valamint az úthálózat átminősítése a lengyel infrastruktúra és fejlesztési miniszter, Biemkowska asszony, aki ugye most a biztos, ő is nyilatkozott már ebben a témában, és annak idején kifejtette, hogy a Via Carpatia úthálózattal kapcsolatos döntés, ez ugye feketén-fehére le van írva. Annak idején ugye, illetve a briefing, amelyet kaptunk, ebből is kitűnik, hogy a tenti szabályozás egy egyértelmű metodológiára épül. Ezt 2009-től együtt dolgoztak ki az Európai Parlament a tagállamokkal és más érdekelt felekkel együtt. Az új TNT hálózat ebből a két részből áll, egy átfogó hálózatból és egy törzs hálózatból. A tárgyalások kezdetén az Európai Bizottság még csak nem is fontolta meg azt, hogy figyelembe vegye ezt az úthálózatot, mert a nagyobb agglomerációk vagy városok, ott nincsenek út torlódások nincs jelentősebb forgalom, már pedig ez volt a módszertan szempontjából az egyik követelmény. Tehát elég eleve nehéz volt, hogy szóba hozzuk ezt az úthálózatot. Aztán hosszú tárgyalásokat követően a lengyel közlekedésügyi minisztérium bizonyos szakaszokat Ljubin és Zsesov között, valamint Szvavki és budiska litván városok közti szakaszt be tudta építeni a TNT hálózat törzs hálózatába. A Bljavostok és a Lublin közti részek, valamint a Zsesov város körüli rész egészen a szlovák határig az átfogó hálózatba került, de ezt a bizottsága nagyon hosszú tárgyalások előzték meg. A Bliavdosztok és a Augustok közti rész pedig akkor nem került a hálózatba, környezetvédelmi megfontolások miatt, ugyanis ez a Natura 2000 hálózathoz tartozó régiókon keresztül vonul, tehát nem kerülhet a hálózatba. Fontos figyelembe venni tehát, hogy ez a Via Carpatia úthálózat a Tesszalonikig vonuló úthálózat részét képezi. Részletesen kiderül, hogy a nemzeti hatóságok dönthetnek az úthálózat bizonyos szakaszainak felújításáról, de ami a Európai Hálózat finanszírozási eszköz költségvetését illeti, mert ebből kerül sor a finanszírozásra, mivel ez a költségvetés nem kielégítő ahhoz képest, hogy milyen beruházásokra van szükség, kulcsfontosságú, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználása, és optimizálni kell ezen forrásokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Via Kárpátia úthálózatot a kohéziós alapokból lehetne finanszírozni, úgyhogy a törzshálózat nem minden szakaszát finanszírozunk ebből, ami nem jelenti azt, hogy az egész projektet félre kellene tenni. Én azt ajánlom tehát, azt szeretném, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Egyszer mindenkorra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Csáki úr következik. Thank you very much, Madam Chairperson. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim. Azt gondolom, hogy ez egy két oldalról megközelíthető kérdés. Először is én ugye Szlovákiából jöttem, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon fontos projekt. Az egész kelet-európai régió szempontjából a nagy probléma az az, hogy ugye kelet-nyugati eh, kelet-nyugati közlekedés az megoldott, eh, ugyanakkor észak-déli irányban ez köti össze a Baltikumot a Fekete-tengerrel. Éppen ezért mi nagyon nagy örömmel működünk együtt a lengyel, szlovák, román kollégákkal, barátainkkal. Ugyanakkor, és ez a másik, másik állós álláspont, én nem tudom elképzelni magunkat a küldetésünket, hogy miért is mennénk mi Lengyelországba. Mit csinálnánk ott egy tényfeltáró látogatáson? Mi lenne az oka az ottani jelenlétünknek? Kedves kollega, tehát elnézést én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül politikailag motivált eh, ajánlás, és én osztom azt az álláspontot, amit, eh, amit itt kifejtett a Valensza úr hogy nem, nem tudom támogatni ezt a kezdeményezést, éppen ezért inkább azt támogatnám, hogy lezárjuk ezt a petíciót. Köszönöm, Piper úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A közlekedési bizottság eh, tagjaként a finanszírozási eszközzel ott és a regionális bizottságban is eh, átdolgoztam, illetve foglalkoztam a jelentéssel. Egy példát tudnék említeni Németországban is, komoly vita folyik észak Vesztfáliában a különböző projektek kapcsán, ott például a nagysebességű vasút körülforog a vita. Az ország, a tartomány egyik része úgy véli, hogy ezt kellene tennünk, mások másképpen vélekednek, és mind a két szakasz ugye rajta van a TNT hálózaton. Ugyanakkor Németországban végül meg kell állapodnunk abban, hogy a verseny eljárás szempontjából mely projekteket javasolunk, vagyis a nemzeti hatóságok illetékességébe tartozik meghozni ezt a döntést. És csak ezt követően jön képbe az Európai Unió, ahol majd döntenek a projektekről, miután a kormányok meghozták a döntésüket és a javaslataikat. Hasonlóképpen látom ezt a lengyelországi projekt kapcsán is, amely körül folyik a vita, és amelyben nem is szeretnék beavatkozni. Tulajdonképpen egyértelmű a kérdés. Van egy átfogó hálózat, és van egy hálózat. Úgy tűnik, hogy mind a két rész szakasz a hálózat részét képezi. Lengyelországban értékelték ezt, és döntés is született. 2011 és 15 között a lengyel nemzet, nemzeti kormány számos projektet dolgozott ki, illetve javasolt, amelyeket végül bejelentettek a végrehajtás céljából. Ha pedig megnézem a helyzetet, és azt láthatom, hogy a Via Baltica projektet is előterjesztették, akkor európaiként tulajdonképpen ezt végre el kell fogadnom. Igazából nem értem, hogy európaiként hogyan avatkozhatnánk be, milyen hatáskörre hivatkozva az ilyen esetekben, hiszen úgy tűnik, hogy egyértelműek a konfliktusok, elég ha a Natura 2000 területeket említem, talán itt párhuzamos struktúrák jönnek létre, fennáll ennek a veszélye, hogy a ilyen kettős struktúrákat nem akarhatunk, de végeredményben a lengyel állam feladata a megosztott felelősség keretében a kohéziós alapokra visszanyúlni. Mi európaiként itt nem avatkozhatunk be, és nem is hiszem, hogy ott, helysz, ott a helyszínen kellene kikérni az, az, az illetékesek véleményét, hogy ki melyik szakaszt szeretné. Ugye a szubszidiaritás elvéről beszélünk, ezt itt Európában mindig nagyon szoktuk támogatni. Vielen Dank. Uh, Köszönöm szépen, most uh, Soledad Cabezon Ruiz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni. Először is úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára egyértelmű, hogy uh, ez az úthálózat milyen fontos, ebben nincs nézeteltérés, és abban is egyetértünk úgy tűnik, hogy a különböző vitás kérdéseket már érintettük, ugyanakkor tiszteletben kell tartani a lengyel kormány döntéshozatali képességét. Ezek után pedig azt kell mondjam, hogy valóban ez egy nagyon fontos kérdés, de maga a bizottság is különböző megoldásokat keres, és már a kohéziós alapok mozgósításáról is beszélt, és valencia úr pedig azt mondta, hogy ennek politikai tartalma lehet. Valószínűleg ez az egyik oka annak, ahogy bizonyos fenntartásaim vannak a kérdéssel kapcsolatban, mert szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a néppárt, az Európai Néppárt is támogatta annak idején ezt a petíciót, de lehet, hogy itt valami elkerülte a figyelmünket, és lehet, hogy ez nem a szakbizottság hatáskörébe tartozik. Ezek után pedig szeretném még megjegyezni, hogy a projekt meglátogatásáról, a helyszínre való ellátogatásról mm, döntenünk kell majd a jövő év során. Azt hiszem, hogy a koordinátorok jó lenne, hogyha ezt megvitatnák majd. Főleg azért, mert nagyon sok kérvényt nyújtottak be a különböző látogatásokkal, különböző missziókkal kapcsolatban, és talán megoldást találhatnánk arra, hogy más kérdésekkel is foglalkozunk, amelyek most még terítéken vannak. Köszönöm. Now, I will try to pronounce your name, but it's, it's really... Megpróbálom kiejteni a nevét, de nagyon nehéz. Micsekovszki úr. Dziękuję pani. Dziękuję pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát az az igazság, hogy nagyon meglepett engem az, amit Valensza úr elmondott. Meglepett engem az, hogy ő megkérdőjelezte ennek a petíciónak a jogosultságát. Ebben a lengyel térségben nagyon fontos, hogy a határainkon túlfelé tekint, túlra tekintsünk, ott vannak ugye a nyugati térségek, viszont a keletre eső térségek szegényebbek, és ott nagyon komoly beruházásokra van szükség a fejlesztés érdekében. Említette Valenszor, hogy itt pusztán a lengyel közlekedésügyi minisztérium hatáskörébe tartozik ezzel. Nem tudom, hogy tisztában van-e azzal, hogy a lengyel állam hatásköre már nem terjed ki olyan messzire, mint 500 évvel ezelőtt, amikor még csak egy állam voltunk, itt van most ugye Lengyelország, Litvánia, mai Szlovákia, egészen a fekete tengerig a jagellók birodalma a múltban kiterjedt addig, de ma már nem ez a helyzet. Úgyhogy ma, amikor egy úthálózat kiépítéséről beszélünk, amely a Balti tengertől, Litvánián keresztül, Lengyelországon, Szlovákián, Románián, Bulgárián keresztül egészen Görögországig terjedne, akkor ez egy európai érdekeltségű ügy, a lengyel hatóságok hatásköre már nem terjed ki ilyen messzire, és örülnék annak, hogyha Valenza úr elfogadná ezt a tényt. Itt egy olyan beruházásról beszélünk, amelyre óriási szükség van az Európai Unió keleti térségében, az EU legszegényebb régióiban, olyan régiókban, amelyeknek nincs ma megfelelő úthálózatuk. Ha valaki ma Lengyelországból Görögországba akar utazni, akkor a legjobb az, hogyha a cseh köztársaságon keresztül megy, ugyanis más úthálózat nincs Kelet-Európában a déli térségek felé, tehát ez egy nagyon komoly problémát jelent. Főleg, ha ezt abból a szempontból nézzük, hogy mi történik a közvetlen szomszédságunkban, a nyugati határok mentén, az Európai Unió keleti határai mentén. Megnézzük, mi történik például Ukrajnában, Éppen ezért a keleti Európai Unió fejlesztése kulcsfontosságú lenne. Ez a fejlesztés azonban nem valósulhat meg, hogyha nem ruházunk be az úthálózatba. Éppen ezért prioritást kell tulajdonítania az Európai Uniónak ennek a kulcsfontosságú kérdésnek. El vagyok képedve amiatt, hogy Valensza úr megkérdőjelezte ezt a projektet, és azt állította, hogy ez egy politikai indítatású projekt. Valóban ez politikai, mondhatnám geopolitikai, stratégiai jelentőségű projekt, ennek stratégiai fontossága van, hiszen ez a stratégiai érdekünket szolgálja, de nem csak Lengyelországét, hanem az Európai Unióét. És éppen ezért támogattuk ezt a projektet, és arra kérném, hogy az indítványát vonja vissza, nevezetesen, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Hangsúlyoznám, hogy ez Lengyelország és az Európai Unió politikai érdekét szolgálja, és az érintett országok érdekét is. Köszönöm. Mr. Pitera? No. Pitera úr? Mrs. Pit- Pitera asszony, bocsánat. Toja. Vasugód. Chciałam odpowiedzieć koledze, panu posłowi. Köszönöm. Wojciechowski úr nak azt mondom, hogy politikai petícióról van szó valóban, és adatokkal tudom alátámasztani azt, hogy tévednek azok, akik azt gondolják, hogy nem jól költik el ott a pénzeket. A regionális hatóságtól én kaptam adatokat, amelyek alapján elmondhatom, hogy a Kárpáti régióban 6000 454 szerződést írtak alá, 33 milliárd zloty értékben, ebből 19 milliárd az európai pénz, és ezzel a, ez a régió az ötödike eh, leginkább támogatott eh, régió, eh, mármint ami az európai támogatásokat illeti. A egyfőre eső számok alapján pedig valójában ez a régió a második helyen áll a, az infrastruktúrális és környezetvédelmi program 7,5 milliárdot adott, e, emellett a kárpáti régió kapott e, még 5 milliárdot, 2,5 e, milliárdot a területfejlesztési, 2,3 milliárdot az emberi erőforrás program, és az innovatív program pedig majdnem 2 milliárd zlotyit Eh, a legnagyobb eh, eh, értékű projekt, tehát a 48% az gyakorlatilag a közlekedési területre lett elkülönítve, ami különben 9 milliárd zlotyit jelent a 19-ből, ehm, és ehhez jön a vállalkozás, illetve az innovatív témakör, amely 3,3 milliárd zlotyi, ez 17%-os arányt jelent, és itt vannak még emberi tőke fejlesztési projektek is, 2,2 milliárd zloty, vagyis 12 százalék. Mindez azt mutatja, hogy nem igaz az, hogy a lengyel kormány nem költi megfelelően a pénzeket a térség felzárkóztatására, megtesz mindent annak érdekében, hogy, hogy ez a régió felzárkózzon, tehát nincs elhanyagolva. Én magam is támogatnám azt az álláspontot, hogy hogy zárjuk le ezt a témát elnök, ketten, akik már eddig is elég hosszasan beszéltek, újra szót kértek, most leginkább egy percet adnék csak önöknek fejenként, Valensza úr és Poreba úr, Valensza úr először. Köszönöm. Azért kérek szót, mert Wojciechowski úr néven nevezett és személyes támadást intézett ellenem, miközben nem is mondott igazat. Itt nem a módszerekről van szó, hanem arról, hogy mi része a maghálózatnak, és mi az átfogó hálózatnak, és hogy hogyan lehet a pénzeket elkülöníteni. Nem lehet úgy, nem lehet, azt, nem lehet azon az alapon tárgyalni, hogy majd az Európai Bizottság garantálja, hogy a pénzt így is úgy is megkapjuk, független attól, hogy melyik hálózati elemhez tartozik az adott projekt. Egész egyszerűen nem így működik. A tét ten hálózaton belül konkrét projekteket szoktak támogatni, és ezt nem lehet felülírni. Köszönöm, Poréba úr. Először is a Pitel asszony fogalmam sincs, miről beszél, mert itt nem a Podkárpátia régió támogatásáról van szó Valensza úr, kérem figyeljen ide, mert önnek is beszélek. Ezt az utat én támogatom, és támogattam. Ön is lengyel, ön is Lengyelország képviselője. Nem gondoltam volna, hogy az Európai Parlament képviselői lengyel képviselői legalábbis azt mondják, vagy azt javasolják, hogy zárjuk le a, a petíciót. Miközben ez Lengyelország fejlesztése szempontjából egy, egy, egy nagyon fontos projekt, és igazándiból ön helyett is szégyellem magam. Tíz éve vagyok itt az Európai Parlamentben, és most először fordul elő az, hogy egy lengyel képviselő akar megfúrni egy lengyel projektet. Köszönöm. Ebben a bizottsági e, teremben megpróbálunk objektívan e, egymáshoz viszonyolni. E, hogyha egymással akarnak veszekedni fiúk, akkor ezt kérem, hogy a bizottsági üléstermemen kívül tegyék. Engem innentől kezdve európai polgárként rendkívül érdekel Kraspicsik úr eh, állandó képviseleti Krapsprik a helyes kiejtés, de sose szokták jól kiejteni. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony. Eh, először is leszögezem, hogy egyik eh, fél oldalán sem állok. Ebben a projektben én az előző kormányt is szolgáltam, meg a jelenlegi kormányt is szolgálom korábban pedig az európai alapok végrehajtásának voltam a felelőse. Kiegészíteném azt, amit a két fél mondott, eh, tehát lengyelül fogok beszélni, ami azt jelenti, hogy eh, tolmácsolásra kell hagyatkozniuk, eh, és akkor szeretném ismertetni, hogy mit tesz a lengyel kormány ebben az ügyben. Po Először is A lengyel kormány, ahogyan ezt a petíció benyújtója is megfon, megjegyezte, azt fontolgatta, azt gondolta, hogy a közlekedési lehetőségek Kelet-Lengyelország számára rendkívül fontosak, az operatív programok struktúrája, ahogyan azokat benyújtották, főleg ami a kelet-lengyelországi operatív programot illeti, itt ugye a közlekedés céljából komoly forrásokat különítettek el az infrastruktúrális és környezetvédelmi programok számára, amelyek finanszírozása szintén a kohéziós alapokból történik, és vannak ugye köz, közlekedési projektek is. A projektek listáján amelyet a lengyel kormány előterjesztett a bizottsághoz. Nos, ezen a listán különböző projekteket találnak, amelyek finanszírozása a kohéziós alapokból történik. Az átfogó hálózathoz, tehát az S19-es út mentén tehát a szóban forgó projektet a tervek szerint az európai alapokból fogják finanszírozni azon a szakaszon is, amely az átfogó hálózathoz tartozik, illetve a törzshálózathoz tartozó szakaszokat is. Másodszorban a társfinanszírozás nem függ attól, hogy a projekt az átfogó hálózathoz vagy a törzshálózathoz tartozik. Azt is mondhatnánk, hogy egy projekt finanszírozása lehetséges, függetlenül attól, hogy transeurópai hálózat részét képezi-e. Ez egyértelműen szerepel a 2007-től 13-ig tartó programban, amikor a projekt társ finanszírozással szerepelt a tervek között. Tehát ami a hálózatfinanszírozási eszközt illeti a közlekedési programok szempontjából, a finanszírozás lehetséges. De itt a feltételnek egyik projekt sem felelt volna meg, hiszen a hálózatfinanszírozási eszköz a vasúti hálózatra koncentrál, ugyanakkor a kohéziós alapokban vannak rendelkezésre álló források. Van egy nemzeti keretösszeg, amely a különböző képviselőcsoportokhoz tartozó képviselők támogatásának köszönhetően nos rendelkezésre áll majd finanszírozás, amelyet felhasználhat a lengyel kormány a kelet-lengyelországi útvonalak finanszírozására, és a projektek, amelyek ezen a listán szerepelnek, nyilvánosan hozzáférhetők. Ez lenne, ami, amit a legfontosabb információról tudok mondani. Tehát a társfinanszírozás szerepel a tervek között, és ami véleményem szerint ezen petíció tárgyát képezi-e, hogy ez a hálózathoz tartozik-e, vagy az átfogó hálózatban legyen-e. Igazából a finanszírozás szempontjából ez irreleváns. Köszönöm. Thanks to all of you for your... Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Az eddig hallottak alapján azt javasolnám, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Két-három kollega nyilatkozott ennek fényében, és gyakorlatilag ez az egyetlen javaslat, amelyet el, amely elhangzott. Van-e más irányú javaslat, vagy lezárhatjuk a petíciót? Poreva úr, parancsoljon! Elnézést, elnök asszony, de Az eredeti hozzászólásomban egyértelműen azt jeleztem, hogy szeretném nyitva tartani ezt a petíciót, tehát nem az ön javaslata volt az egyetlen, amely, amely bezárni kívánt ezt a petíciót. Elnézést, mondja az elnök, hosszú és érdekes volt a hozzászólása, tehát akkor két javaslatunk van, az egyik, hogy tartsuk nyitva, a másik pedig, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Úgy gondolom, hogy akkor ezt szavazásra bocsátom, és egyik frakciónak sem szabad, hogy több tagja legyen, mint ahány szavazásra jogosult tagunk van. Tehát a néppárt esetében 10, a szocialista frakció esetében 9 szavazatta jogosult tag van, az ECR-nél 3, az ALDE 3, a e GU e esetében 3, a zöldek esetében 3, FDD 2 szavazati joggal bíró tagot számlálhat, akkor készfelemeléssel szavazhatunk? Lezárjuk ezt a petíciót? Ki szavaz mellette? Ten together with ten. yes, exactly. Okay. And how... Rendben. És ki szeretné nyitva tartani ezt a petíciót? Hárman. Kitartózkodik. Ketten. Hárman tartózkodnak. Megismételhetjük, hogy egyértelmű legyen? Kitartózkodik. Hárman. Tizen támogatják, hogy lezárjuk ezt az ügyet. Tizenegyen, nem, csak tizen jogosultak ellenőrizhetjük még egyszer, elnök asszony? Mert félre vezető. Rendben, akkor most egyértelműen hányan támogatják azt, hogy lezárjuk ezt a petíciót? Vegyék figyelembe, hogy a néppártban 10 szavazatra jogosult tag szavazhat csak. Now oh, I have nine. But, but there's Okay. Only nine now. okay, ten. One, two, three, four, five. Ten. That's ten. Okay. Okay. Rendben. Hányan támogatják, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót? Three. Three. And abstentions. Kitartózkodik. Rendben ugyanaz az arány, mint az imént. Tehát a döntés, amelyet a petíciós bizottság meghozott, az az, hogy zárjuk le ezt eh, a petíciót. Tizen szavaztak amellett, hogy zárjuk le, hárman ellene és hárman tartózkodtak. okay, I just needed to get my papers in order. Csak eh, kicsit rendezgetnem kellett a papírjaimat, és tovább tér, áttérhetünk a következő napi rendi pontra, a tízes napi rendi pont, Ciprus Famagusta. Loizos, Avsentiu ciprusi állampolgár által a Famagusta Refugee Movement nevében előterjesztett petíció megszállt Famagusta város lezárt területének az eredeti lakosok számára történő visszaadásáról szól ez a petíció. Mivel a petíció benyújtója nincs itt, ugyanakkor írásban nyilatkozott, nekem is küldött választ, valamint a titkárságnak is. Ez egy olyan kérdés, amit ők nagyon fontosnak tartanak. Nem volt most ideje eljönni hozzánk, ugyanakkor azt kéri tőlünk, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, annak érdekében, hogy megnézzük, hogyan tudjuk ezt a kérdést előrevinni, ez is egy sok irányból megközelíthető kérdés. Mivel a petíció benyújtója nincs itt, ezért én már is a bizottság képviselőjéhez fordulok, de nincs név a listámon. De Bucsi asszony, öné a szó. Thank you very much, Madam Chair. The commission... Köszönöm, elnök asszony. A bizottság 2010-ben kommentálta utoljára ezt a petíciót, nézzük a frissebb híreket. 2012-ben tárgyalások kezdődtek, a, felfüggesztették a tárgyalásokat, amelyeket az ENSZ égisze alatt folytattak Ciprus egységesíte, egyesítése ügyében. Ugyanakkor február 11-én idén a két közösség képviselői egy közös nyilatkozatot adtak ki, és elkötelezték magukat a tárgyalások felújítása mellett. A közösségi vezetők és képviselőik bizalomépítő intézkedésekről is beszéltek, beleértve a város a városrész ügyét is. Októberben fel lett függesztve ez a tárgyalás, miután török hajók kezdtek kutató fúrásokat, illetve olajbányászati kutatásokat ciprusi vizeken. az a petíció, amelyel önök most foglalkoznak, egy 2006-os tanács, tanácsi rendeletre vonatkozik. Egy évi 31 milliós pénzügyi keretre vonatkozik. A bizottság évente tesz jelentést a tanácsnak és a parlamentnek. A mi meglátásunk szerint ez a támogatás eléri a célját. Az Európai Bizottság továbbra is támogatni fogja a görög és török ciprióta közösség vezetőinek azon igyekezetét, hogy valamifajta átfogó megoldást találjanak a városa negyed visszaadása jogos tulajdonosaiknak a tárgyalás egyik központi eleme kell, hogy legyen egy átfogó megállapodás, amelyben megállapodhatnak a vezetők. Nos, ez lenne a leggyorsabb és legközvetlenebb lehetséges megoldás, így lehetne visszajuttatni Városa negyedet a jogos tulajdonosainak a bizottság mindkét közösségi vezetőt sürgeti, hogy üljenek újra tárgyalóasztalhoz, és kezdjenek strukturált tárgyalásokat, amelyek célja az, hogy átfogó és életképes megoldás szülessen minden érdekelt eh, számára. Az ENSZ külön megbizotját is támogatjuk, aki ugyan ezt szeretné elérni, és tényleges haladást szeretne elérni. A február 11-i közös nyilatkozat fényében az Európai Unió támogatja azt, hogy a két fél egy bizalomépítő, bizalomerősítő csomagban megállapodjon. Ez lendületbe hozhatná magát a nagy megállapodást is, illetve annak ügyét. Mi folyamatosan vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezeket a célokat elérni egy végleges rendezés reményében. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Szakorafa asszonynak először is. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από την τελευταία παράγραφα του σχεδίου σύστασης της Επιτροπής ami a bizottság levelét illeti, ebben azt eh, láthatjuk, hogy ha az év végéig nem születik eh, döntés, a petíciós bizottság ismételten megvizsgálhatja ezt a helyzetet, és tanulmányozhatja annak a lehetőségét, hogy eh, tovább foglalkozon ezzel az ügyjel, Famagusta kérdésével, adott esetben a plenáris ülésen. Nem szeretnék senkit untatni a különböző részletekkel, hiszen számos alkalommal elhangzott már, hogy nem tették meg a szükséges lépéseket ebben az ügyben, és Ciprus most szintén egy nagyon keresett helyé vált a természeti forrásai miatt. Városa egy kísérleti laboratórium lehet Cipruson, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság pedig éppen ezért aktív szerepet kell, hogy vállaljon. A felelősséget a török hatóságok is fel kell, hogy vállalják az ENSZ biztonsági határozatának értelmében, és igazából a következtetés számomra meglepő, Mindez a, helyzet annak tulajdonítható, hogy a két fél a szigeten hogyan járt el. Az emberek éppen ezért az együtt éléstől is elszoktak. Itt ugye arról beszélünk, hogy a leg hogy a korábbi nemzedékek gyakorlatilag már, már nem élnek. A helyzet orvoslásében ezért nagyon sürgős, nagyon gyors megoldást kell találni. Elnök asszony, arra szeretném felszólítani a bizottságot és az itt jelenlevőket, hogy mi a mi feladatunk, dolgoznunk kell azért, hogy végre elmozdítsuk a holpontról ezt a kérdést. Itt egy nemzetközi vonatkozású ügyről van szó, amely miatt azt hiszem, hogy nem elégedhetünk meg a ciprusi kérdés megoldása persze rendkívül nehéz, de hogyha mindannyian együtt teszünk komolyabb erőfeszítéseket, akkor talán találhatunk egy megoldást erre a problémára, vagy legalább valamilyen jelzést küldhetünk a tárgyalások, a tárgyalásokkal kapcsolatban, mert szerintem ezeket a tárgyalásokat folytatni kellene. Szeretném tehát, hogy nyitva tartsuk ezt az ügyet, vagy ha nem is nyitva, úgy gondolom, hogy ez egy komoly lehetőség, amelyet mindenképpen meg kell ragadnunk. Nem szalaszthatjuk ezt el, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk az ügynek, és felhívjuk rá figyelmet. Ketora, Hatsi Orgyó, a logoszínejesász. Hatziorgio úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Bevezetésképpen, amit el szeretnék mondani, annak semmi köze ahhoz, amit a bizottság elmondott. Nem egy személyes dologról van szó, hanem a magáról a petícióról szeretnék szólni. Úgy gondolom, hogy az embernek a legjobb egyetemeken kell végezni a tanulmányait ahhoz, hogy kiismerje magát ebben a kérdésben, és igazából véleményt tudjon alkotni amikor hivatkozunk a különböző beszélgetésekre, ennek semmi köze nincs ehhez a petícióhoz, amely most előttünk van. Itt arról van szó, hogy azt akarjuk, hogy egy megszállt városba visszatérjenek az emberek, egy olyan városba, amely csupa mm, elhagyatott telekből áll, amelyet megszállt a természet, ennek igazából nincs köze a ciprusi probléma megoldásához, amely egy rendkívül bonyolult és rendkívül összetett probléma. Én azt szeretném, hogy ne bonyolítsuk túl a dolgokat. Itt eh, valami teljesen másról, egy teljesen más ügyről van szó. A tárgyalások, amelyeket egyébként támogatunk, azok egy más eh, lapra tartoznak. Amit pedig magát a petíciót és a petíció benyújtóit illeti, azt szeretném, hogy nyitva tartsuk ezt a petíciót, ez a mi álláspontunk, de azt is szeretném megjegyezni, hogy már a korábbi alkalommal is beszéltünk arról, hogy egy újabb látogatást kell szerveznünk Famagusztára. Nem az a véleményem, hogy ennek a látogatásnak holnap kellene megvalósulnia, a jövő év során talán, hogy ismét felhívjuk a figyelmet egy ilyen fontos kérdésre. Az igazság az, hogy nem tudom, hogy a jelenlevők ismerik ennek az ügynek a részleteit, de itt Európa történelméről van szó. És ennek köze van természetesen a közel-kelethez, Szíria, Egyiptom, Franciaország történelméhez is. Itt arról beszélünk, itt arról van szó, hogy Famagusta történelme kapcsolódik eh, más országok történelméhez is. Éppen ezért szem előtt kell tartanunk ezen emberek jogait, hogy vissza kell, hogy tudjanak térni otthonukban. Ez persze nem kapcsolódik a ciprusi kérdés megoldásához. Köszönöm. Hát én sem szeretnék eh, sokat hozzátenni már az eddig elmondottakhoz, csak eh, hangsúlyozni szeretném, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának határozata egyértelműen megfogalmazza azt, hogy itt különböző kérdésekről van szó. Egyik dolog, ugye ezen emberek visszatérése otthonukba, illetve a ciprusi probléma megoldása itt, ebben a bizottságban. 2008-ban ezt már leszögeztük. Hivatkoztunk az ENSZ biztonsági tanácsának határozatára, 84-es határozatra, akkor hivatkoztunk arra, hogy vissza kell térjenek otthonukba az emberek, és ha ezt nem sikerül megoldanunk, akkor ez nem függ össze azzal, hogy a két közösség tárgyalások során nem tud megállapodni a ciprusi kérdés megoldásában. Itt az ENSZ határozatáról van szó, és az Európa Tanács sem volt képes ebben az ügyben egy járható utat felvázolni. De szerintünk ez a kérdés érett, ugyanakkor nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, hiszen nem fogadhatjuk el, hogy a parlament döntsön arról, hogy az ügyet lezártnak tekintsük. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm. Evkaristo. Mr. Valenza, please. The floor is yours. Köszönöm, Valenza úr. The future of Famagusta... A fa- Famagusta jövő nagyon fontos számomra. Én is ellátogattam Ciprusra, és láttam a helyszínen, hogy mi a helyzet. Engem egyébként le is tartóztattak a törökök, amikor átugrottam a kerítés túloldalára, hogy magamtól is lássam, hogy mi a helyzet. De most Elenyitó House nevében, kollégánk nevében beszélek, ő nem tudott eljönni a mai ülésünkre Strasbourgban van tennivalója, és azt kérte, hogy szóljak a nevében. Famagusta sajnos a török csapatok ellenőrzése alatt van, és ezek a csapatok évegálisan tartózkodnak a Ciprus északi részén 1974 óta, amikor megszállták az érintett területet. Tehát csak a török kormány hozhat döntést Ciprus ezen részéről. Létezik egyébként már egy jelentés, amelyet ez a szakbizottság készített, ugyanis volt egy tényfeltáró látogatás eh, Ciprusra. Sajnos a török hatóságok nem mutattak semmifajta szándékot arra, hogy együttműködjenek, és ez ugyanígy van egészen a mai napig. Az a javaslat, hogy további lépéseket tegyünk, azt hiszem érdemleges, küldjünk levelet a török kormánynak, és kérjük meg, kérdezzük meg a kormányt, hogy miért nem tettek semmilyen lépést még Famagusta ügyében. Kérdezzük meg azt is konkrétan, hogy a török hatóságok miért nem adják át a várost a jogszerű lakosainak. Ahogy is egyébként ez az EU állásfoglalásában szerepelt. Az Európai Bíróság véleménye szerint is Törökország politikailag és jogilag is felelős ezért, az állampolgárok jogaiért a Ciprus elfoglalt részén is. A javaslataink talán megnyithatják az utat afelé, hogy egy átfogó megoldást sikerüljön találni a ciprusi, ciprusi kérdésre rendkívül fontos, hogy tájékoztatást kapjunk a török álláspontról, mielőtt mi bármifajta következő lépést megteszünk. Egyébként az a véleményem, hogy nincs feltétlenül szükség egy újabb tényfeltáró látogatásra, hiszen nincsenek itt újabb tények, amelyeket fel kellene tárnunk. Sajnálatos módon az a helyzet, hogy a török félnél van a labda, és várjuk, hogy lépjenek. Sürgetnünk kell őket, ennyit tehetünk, leveleket küldünk, és magyarázatot követelünk. Tehát még egyszer, elnök asszony, én azt kérem, hogy fontoljuk meg, hogy küldjünk egy levelet a török hatóságoknak, és kérjük őket, hogy magyarázzák meg számunkra, hogy miért nem cselekedtek az ügyben. Thank you very much. Köszönöm. Mondja az elnök azt, hogy nem látok senkit, aki szólni kíván. Úgyhogy akkor megállapodhatunk-e abban, hogy nyitva tartjuk ezt az ügyet, és levelet küldünk a török kormánynak. Annak megfelelően, amit Valensza úr mondott. Utalunk egyébként arra is, hogy az előző tényfeltáró misszió milyen következtetéseket vont le a jelentésében. Az ENSZ biztonsági tanács állásfoglalására is utalunk, és így tovább. Egyébként én személyesen szeretném, hogy tegyük be a szövegbe, hogy, hogy mi szólítsuk fel a bizottságot is, arra, hogy válaszoljanak nekünk, hogy mit kívánnak tenni a parlament írásbeli ajánlásával, amelyet két évvel ezelőtt fogadtunk el, és hogy tegyenek, szabjanak valami fajta határidőt is. Egyébként az volt, ez az egyik azon kevés írásos nyilatkozatok egyik, amelyet az Európai Parlament elfogadott a témában, úgyhogy azt hiszem, hogy lépnünk kell ebben az ügyben, történjen valami ezzel kapcsolatban. Van-e egyéb javaslat? Nincs? Akkor ezt meg tudjuk-e tenni? Köszönöm a hallgatást, beleegyezésnek veszem. Megállapodtunk. Kiváló. Akkor a 11-es napirendi pontunk következik. Az Európai Parlamenti Kutatási Szolgálat tart itt bemutató előadást, és Dan úrnak fogom átadni a szót. Kérdezem, hogy hol tartózkodik. Parancsoljon, uram! Elnök asszony, itt bújtam meg a teremben. Nagy örömmel látom önt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy szántak ránk időt szakbizottságok sűrű menetrendjében. Tulajdonképpen csak néhány mondatban szerettem volna összefoglalni hogy milyen munkát végzünk. A parlamentben ez az LPRS e nevű új főigazgatóságot képviselem. A nevéből is kiderül, hogy ez egy kutatói szolgálat, ugye Research Service, az R és az S betűk ebből származnak, az EP pedig ugye a European Parliament megnevezésből származik. Tehát ezt a főigazgatóságot eredetileg még a szakbizottságokkal foglalkozó főigazgatóságon belül hozták létre, de most az új EPRS része. Az én igazgatóságom, ahol én most ügyvezető igazgató vagyok, az európai hozadott értékelés hatástanulmányokkal foglalkozik. Eredetileg a bűró döntése alapján jöttünk létre 2012-ben. És az volt a, az a háttér, hogy szerintem nagyon sokan egyetértenek ebben a házban, hogy az Európai Parlament nagyon hatékony jogalkotási gépezet, nagyon hatékonyak vagyunk az együttdöntési eljárásban, a módosító indítványok kezelésében, és így tovább. De talán a felővizsgálat terén egy kicsit gyengébbek vagyunk, és ezek a feladatok nagyon fontosak a parlamentben. A főtitkár áttekintést végzett, a világ parlamentjeinek munkáját áttekintette, és látta, hogy például az USA kongresszusa alaposabban, részletesebben tud mindenféle kérdést megvizsgálni. Innen származott az a döntés, hogy a parlamentnek is legyenek olyan eszközei, amelyekkel egészen eddig nem rendelkezett. Három fő módon tudjuk ezt a fajta tevékenységet segíteni. Először is van egy olyan osztály, amely az európai hozzáadott érték osztály, és ez támogatja a parlament proaktív tevékenységét. Mit jelent ez konkrétan? A jogalkotási kezdeményezéseket, tehát a saját kezdeményezésű jelentéseket támogatjuk, hogyha egy szakbizottság a szerződés 225-ös cikke értelmében úgy dönt, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít, akkor ez az osztályhatástanulmányt készít, felsorolja az érveket pro és kontra, és ezt a jogalkotónak bemutatja. Van egy olyan osztályunk is, amely az előzetes hatástanulmányt készíti el, ezt két fő módon teszik. Először is egy olyan 7-8 oldalas rövid összefoglalót készíten, készítenek, tehát kiértékelik az érintett javaslatot. A bizottsági javaslatról van szó, tehát hogyha egy bizottság, a bizottság él jogalkotási javaslattal, és a saját útmutatásokat itt felsoroljuk, jelezzük azokat a kérdéseket, amelyekkel érdemes az érintett szakbizottságnak foglalkozni. A harmadik tevékenység, amely valószínűleg ez a legérdekesebb itt a petíciós szakbizottságban, ez az ex post terület, tehát az utólagos értékelés. Itt három fővonalon dolgozunk. Az egyik az Európai Tanács monitorozása, tehát figyelemmel kísérjük, hogy az Európai Tanács milyen következtetéseket fogad el. Gondolom egyetértenek velem abban, hogy ugye nyilván hivatalosan nincsen jogalkotó hatalma, hatásköre az Európai Tanácsnak, de azért ezek a következtetések igencsak befolyásolják a tanács munkáját. A második vonal, amin dolgozunk, a politikai teljesítményértékelés. Ez egyfajta áttekintést jelent, egyfajta screeninget, a bizottság munkaprogramját kísérjük figyelemmel, és megnézzük, hogy hol módosítottak, vagy tekintettek át jogszabályokat, és hogy mik voltak a bizottság döntésének az okai. A harmadik vonal pedig, amelyen haladunk, ez a legfőbb tevékenység ezen a területen, gyakorlatilag a végrehajtás maga, tehát ex post utólagos hatástanulmányok készülnek a végrehajtásról. Azért, hogy a szakbizottságok munkáját segítsük. Ugye tudják, hogy a nyár előtt még összeült az elnökök értekezlete, és megszüntették ezt a korlátozást. Korábban a szakbizottságok csak évente egyszer kérhettek ilyet, de most már nincsen korlátozás, tehát a szakbizottságok nekik tetsző számú jelentést készíthetnek a végrehajtásról, az európai jogszabályok végrehajtásáról, és mi támogatjuk őket ebben. Mi egyébként nagyon szívesen működünk együtt az önök szakbizottságával is, hiszen tulajdonképpen önök állnak az élen, önök vannak a leginkább kapcsolatban a realitással, hiszen önökhöz fordulnak az állampolgárokkal, gondjaikkal, problémáikkal és itt rögtön fény derül esetleg a jogalkotás hiányosságaira, vagy a rossz végrehajtásra. Még persze gyerekcipőben jár ez az egész, korlátozottak az előforlásaink, de azért azt el kell mondani, hogy a jogalkotásban a saját kezdeményezésű, saját jelentések hatása is már igen komoly, az elmúlt években ez megfigyelhető volt, és most abban reménykedünk, hogy ezekkel az új tevékenységekkel, a végrehajtást támogató tevékenységekkel is segíteni tudjuk az Európai Parlament munkáját. Én tulajdonképpen azért vagyok itt, hogy az önök kérdéseit, véleményét, javaslatait meghallgassam, akár utasításokat fogadjak el önöktől, és két osztályvezető elkísért engem, Egyikük a politikák értékelésért felelős, a másikuk pedig az utólagos hatástanulmányokért felel. Tehát ezt a két osztályt vezetik. Nem tudom, hogy ez elegendő információ-e, világos tájékoztatás-e. Köszönöm szépen a szót. Jaj, bocsánat, egy utolsó szó, a, ami a termékeket illeti. Itt, hogyha a pódium oldalára tekintenek, akkor láthatnak néhány brosúrát. Itt látszik, hogy milyen termékeket úgymond állítunk elő, tehát mi a munkák eredménye, hozzáadott értékekről szóló jelentések és egyebek. Köszönöm szépen, kedves uram, köszönöm ezt a nagyon érdekes összefoglalót, mondja az elnök asszony, és vigyázzanak, mert a végén még a szabukon fogjuk önöket, aztán dolgozhatnak a mi megbízásunkból. Úgyhogy én is nagyon örömmel várom a gyümölcsöző együttműködést. És rögtön meg is adom a szót Valensza úrnak. Thank you, Madam Chair, and I... Köszönöm, elnök asszony. Teljesen egyetértek eh, önnel. Eh, csodálatos eszköz áll rendelkezésünkre. Eh, használni kell, lehet, kutatás, lehet kutatni a petíciókat, lehet megvizsgálni a fontos, számunkra fontos dolgokat, és valóban figyeljünk oda, hogy ez, a, ez az osztály a parlamenten belül milyen segítséget tud nekünk nyújtani, és hogyan lehet alkalmazni az ő segítségüket a mi munkánkban. Köszönöm. Igen, valóban mindig mindig jó dolog úgy zárni egy ülést, hogy pozitív kicsengése van, és most itt tartunk. Az előző a parlamenti ciklusban a jogi bizottságban dolgoztam, és azt mondtam, hogy szeretnék együttműködni a jogi szolgálattal, eh, és, és tetszett is nekem, amikor együttműködtünk, most önök lesznek a kedvenceim, remélem. Eh, és kedves kollégák, egy óránk maradt, nem tudom, hogy történt, Köszönöm, és köszönöm, hogy eh, tolerálták a kicsit reket hangomat. Eh, remélem, hogy holnapra jobban leszek. Köszönöm mindenkinek szép estét!